Nos, a, a helyzet a következő. A koordinátorok közül egyetlen sincs most jelen, és mi nyilvános meghallgatást szeretnénk ezzel a kérdéssel kapcsolatban tartani. Mielőtt megnyitottuk volna ezt az ülést, akkor a frakcióknak a képviselői jelen voltak, és ők amellett tették le a voksukat, hogy zárt ülést tartsunk szavazás nélkül, és utána megerősítettük, hogy nem tesszük a mai napi rendre azt a kérdést, hogy szavazzunk-e arról, hogy e, zárt ülés legyen, vagy nyilvános ülés. Tehát a konszenzust láttunk azt illetően, hogy zárt ülést támogatnak inkább. És az EPP-nek az álláspontja változatlan, hogyha szavazunk, tehát volt egy indítvány a nyilvános meghallgatásra, de hogyha de különben visszatérünk az eredeti álláspontra. Igen, ezt sajnos nem mikrofonban mondta az elő a hozzászóló. Ezért az elnök azt kéri, hogy mivel az EPP tisztviselőivel megbeszéltük ezt a kérdést, és Csip úr szerint is világos volt, hogy mit akart ez a frakció, ezért én szeretném, hogy készfeltartással jelezzék, hogy e, zárt ülést szeretnének-e. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a zavaros események után a legvilágosabb döntés, és a legdemokratikusabb döntés, hiszen parlament vagyunk, az lenne, hogy szavazunk Tenok úr javaslatától. Tehát arról a, szavaz, arról a javaslatról, hogy zárt, vagy pedig nyilvános ülés legyen. Én az EPP frakció nevében azt javasolom, hogy azonnal szavazunk Tenok úr javaslatáról. Um, uh, Tehát a kibővített elnökség javaslata az, hogy zárt ülés legyen. Tenek úrnak a javaslata pedig az, hogy nyilvános ülés legyen. Tehát egyszerre szavazhatunk róla, mert a kérdés az, hogy nyilvános legyen, vagy zárt ülés. Tehát ki támogatja a nyilvános meghallgatást. So now those who vote who, uh, in favor who akik nem szeretnének nyilvános ülést tartani, hanem zárt ülést, kérem tartsák fel a kezüket. Hát ez négy. Tehát akkor nyilvános meghallgatás lesz. Tenok úr, Tenok úr, Tenok úr, hogy ne legyen félreértés, arról is beszéltünk, hogy közös politikát kellene kialakítani, arról, hogy a választások előtt mennyi idővel tarthatunk még nyilvános meghallgatásokat, hogyha olyan emberi jogi kérdésekről van szó, amelyek nem kapcsolatosak a választásokkal. Tehát a holnapi nyilvános elnökségülésen is beszélünk, bővített ülésről. Nos, e, nyilvánvalóan e, elfogadom a demokratikus döntését az a bizottságnak, de, de szeretnénk megmagyarázni a mi álláspontokat. Nyilvánvalóan nem vagyok Chávez úr barátja, és nyilván szeretném, hogyha a venezuelai emberi jogi helyzetet megvizsgálnák. De amivel választások jönnek, egy ilyenfajta eh, meghallgatás kontraproduktív lehet. Mert külföldi behatásról lehet szó, tehát épp ezért azért javasoltuk ezt, hogy a legjobb kompromisszumot megtaláljuk. Tavaris úr. A kibővített elnökségben már kompromisszumot kötöttünk, ezért volt az átülésnek a döntése, hiszen több frakció is erőfeszítést tett, hogy félúton találkozzanak a vélemények. De ezt a döntést azonnal, persze legitim módon megfordították, de annyit szeretnék mondani, hogy az, az európai parlament nem szeretne nyilvánvaló belügyi problémákban negatív módon beavatkozni. Nyilvánvalóan mi pozitív módon szeretnénk beavatkozni azért, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák. De hogyha ez alássa a parlamentnek a hitelességét, vagy ezt a, ezzel a kockázattal jár, akkor ez senkinek sem segít. Elnök, szeretném összefoglalni ezt a az eszmecserét, mert nagyon hosszú a napi rendünk, de Tenek úrnak és Vidal Kadrasz úrnak adom meg a szót. Az én frakcióm is szemben áll arra, hogy betiltsuk a meghallgatásokat olyan országok esetében, ahol választások jönnek hiszen sok-sok ország az évek során, Oroszország, Ukrajna, ázsiai országok, esetében, amikor a plenárisban választások előtt állásfoglalásokat hoztunk az emberi jogok megsértéséről, és rámutattunk a különböző demokratikus deficit problémákra, akkor ez mégiscsak segített, nem pedig külső beavatkozásnak történt, hiszen, tűnt, hiszen ez teljesen legitim egy demokráciában és nyilvánvalóan eh, az, ezen országoknak a médiája is felhasználhatja ezt. Ez szerintem nem beavatkozás. Egészen más kérdés, hogyha például egy államfő elmegy Venezuelába és Chávez mellett vagy ellene áll ki. Ez itt egy európai vita, az európai eh, parlamentben lévő eh, vita minden politikai elfogultság nélkül. Az, hogy most választási kampány van, ez nem érdekes. Nekünk ez a feladatunk, tudunk, és a saját országainknak, a nyilvánosságának el kell mondani, hogy mi történik a világ különböző országaiban. Vidal Quadras úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, tulajdonképpen most magyarázzuk a szavazatokat, és nyilvánvalóan gondosan meghallgattam Howitt úrnak és Canaris úrnak a véleményét, és nyilvánvalóan mindketten helyesen érveltek, de tudjuk, hogy ezeket a kérdéseket már megbeszéltük korábban is, szavaztunk, és ez a, elrendezte a dolgot. Mindenesetre ez a tapasztalat hasznos számunkra a jövőben elkövetkezendő hasonló jellegű kérdésekkel kapcsolatban, tehát hogy lassabb és elgondoltabb módon tudunk ezekről a kérdésekről dönteni. Köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem, Én már több év adta foglalkoztam latin-amerikai, afrikai, ázsiai emberi jogi kérdésekkel, és azt hiszem, mindig is a pluralizmust, az átláthatóságot támogattuk, és nagyon fontos, hogy ez a döntés, tehát hogy nyilvános meghallgatás lesz a, a helyes döntés. Ugyanis fontos, hogy kimondjuk a véleményünket, nem kell elhallgatni ezt a véleményt, és azt hiszem, hogy nem arról van szó, hogy itt az újságíróknak akarunk anyagot biztosítani, hanem az Emberi Jogi Bizottságban ülő politikusok hallathassák a vélemények tehát mi ezt szeretnénk tenni. To the next topic, the announcement. Most akkor jön a következő napi rendi pont, és pedig az elnöknek a bejelentései. Először is jó hírrel szolgálok. A tájlandi kormány a főbüntetést, a halálbüntetést a fiatalkorú bűnözők számára eltörölte. Ez egy nagyon jó dolog, mert ebben a régióban nagyon sok olyan ország van, ahol még létezik a halálbüntetés. Szeretném jegyzőkönyvbe vetetni, hogy számítottam a kollégákra, hogy ebben a vitában részt, vennek, részt vesznek, és sajnálom, hogy nem vesznek részt. Ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen azt a demokratikus döntést, amit most hoztunk túl, igazából megfordítják. Nos, akkor az elnök folytatja a közleményeit. A másik jó hír a következő. Tartottunk egy ülést Schulz úr kabinettjével, egy iráni pappal, és tiltakoztunk a Nadal Kani halálbüntetése ellen. És ez egy, egyen, egyike azon ritka eseteknek, amikor az iráni félt most a halálbüntetését megszüntette. És a gambiai kormány kilenc ember kivégzéséről döntött, ez egy politikaváltozást jelent, ugyanis moratórium volt eddig a halálbüntetéssel kapcsolatban. Arról is szeretnék tájékoztatni, hogy a delegáció főnökekkel, EU delegáció főnökökkel tartottunk egy ülést, nagyon jó ülés volt, az AFET bizottság vezetése alatt tartottuk, és megkérdeztem, hogy az országstratégia, emberi jogi országstratégiával kapcsolatban mi a helyzet. Minden küldöttség, nem mindegyik, de azért a legtöbb, ezt egy nagyon fontos munkának tartotta, és hogy segít nekik. Fontos, hogy amikor az ország stratégiát, amelyet gondosan kiválogattak, elküldik, akkor a kohom több mint egy évig nem reagál ezekre. Tehát ezért fontos, hogy ezt nyomon kövessük, hogy korábban jöjjenek. Aztán Lambrinidis úrral is eszmecserét tartottunk, aki most az európai külön képviselő az emberi jogokkal kapcsolatban, különleges képviselője, és nagyon sokan örültek annak, hogy ő kifejezte, hogy szorosan szeretne együttműködni a parlamenttel. És novemberben talán az albizottságban találkozunk meg megint vele, amikor elkezdte a munkáját. A múlt héten Strasbourgban, Dél-Afrikával kapcsolatban, amikor a sztrájkoló bányászokat legyilkolták, ezzel kapcsolatban tartottunk ülést, és egy pártatlan vizsgálatot követeltünk. És nyilvánvalóan szükség a, a Nemzeti Bányász Szakszervezet és, a, és az építési szakszervezet között e, együttműködést e, találni. E, mi Burmával, Myanmarral kapcsolatban is tartottunk egy, egy állásfoglalást, ugyanis a rohinga muszlimokat üldöztetés fenyegeti, és reméljük, hogy nem csak a humanitárius segélyszolgálatokat engedi be a kormány, hanem ahogy a júliusi programunkkal foglalkoztunk vele, szeretnénk, hogyha a kormány garantálná ezen embereknek a nemzeti identitását önazonosságát. És mint Burma burmai állampolgárok rendelkezhessenek a jogaikkal. Azerbajdzsánról kapcsolatban is elfogadtunk egy állásfoglalást, és pedig a Ramil Szafarov esettel kapcsolatban. És az EU a Észak-Karabahi konfliktus megoldásában is erősebb szerepet szeretnénk látni. Aztán Szíriával kapcsolatban is elfogadtunk egy állásfoglalást, ebben azok voltak, amelyeket az előzőben is kértünk már. Nyilvánvalóan elítéltük az emberi jogi megsértéseket, és ösztönöztük a biztonsági tanács tagállamait, hogy hogy a Nemzetközi Büntető Bíróságot ösztönözzék arra, hogy vizsgálatot tartsanak, nyomozást illessenek. Ennyit akartam most mondani, és most szeretném megközön, megkérdezni, hogy vannak-e a májusi, júniusi és júliusi két üléssel kapcsolatos jegyzőkönyvek, jegyzőkönyvek esetében. Ha nincsen, akkor most jön az első és nagyon érdekes meghallgatás a vállalkozások és az emberi jogok a társadalom érdekeinek előmozdítása és elszámoltatható, átlátható és felelősségteljes üzleti magatartás témájában. Foglalkoztunk már ezekkel a kérdésekkel a múltban is, és nagyon jó, hogy a fontos kérdésekre koncentráltunk. Két olyan parlamenti jelentés van, amely a megfelelő, a, a vállalati társadalmi felelősségvállalással foglalkozik. Az egyik Baldessari jelentés a jogi bizottságtól, amelynek az elszámoltatható, átlátható és felelős üzleti viselkedés és fenntartható növekedés a címe. A másik pedig az EMP bizottságnak, tehát a foglalkoztatási bizottságnak a jelentése. Richard Howitt a jelentéstevő a szocialisták részéről, és ennek a jelentésnek a címe a CSR, a társadalom érdekelnek képviselete és a fenntartható és integráns fellendüléshez vezető út. Eh, ezen kívül az albizottságban mindkét jelentéssel kapcsolatban eh, véleményt eh, terveztünk, és Gzsib úr a jelentéstevő. Júniusban, múlt júniusban az Európai Unió egy stratégiai keretet fogadott el az emberi jogok és a demokrácia kérdésében, és Világos, hogy az EU támogatni fogja az vezérelveit az EU-nak az emberi jogokat kapcsolatban, és pedig olyan cselekvésekkel, amelyeket a bizottság irányít, és pedig a vállalatokat irányítja nemzeti akcióterveknek a kialakítására. Az EKS-nek az a feladata lesz, hogy egy nemzetközi és regionális szervezetekkel karöltve ösztönözze ezt a feladatot, és európai partnerországokban, és a civil társadalommal is együttműködjön azért, hogy ezt a programot elősegítse. Nagyon jó, hogy mindezt megfogalmaztuk, és a meghallgatásnak meg kellene, segíteni kellene ennek a munkának a megerősítésében, és most a szakértőktől meghallgatjuk látjuk, hogy hogyan lehet ezt jobban tenni. De ezek a szakértők arról fognak beszélni, hogy, hogy ezeket a kérdéseket hogy tudja az EU legjobban elősegíteni. Rachel Davis, a Shift társaságnak a vezetője, amely egy független non-profit üzleti és emberi jogi gyakorlatot segíti, és John Ruggie az elnöke, aki az ENSZ főtitkárának az üzleti és emberi jogi különképviselője volt korábban. És Eh, az ENSZ irányelve kidolgozásában is Rachel nagy szerepet játszott. A második előadónk Elin Vzsaniszki, remélem jól ejtettem a nevét, aki a globalizációs és emberi eh, jogi szervezetnek eh, az elnöke, ez a FIDR, amely az európai vállalati igazságosságnak az európai kollációja is, és a vállalatok elszámoltathatáságával foglalkozik, és ezt erősíti, és nemzeti és civil társadalmi, eh, tehát nem kormányszervezetek, szakszervezetek, eh, fogyasztói szervezetek és eh, különböző egyetemi intézményeket képviselnek. 250 szervezetük van 15 európai országban, olyanok, mint például a FID, Oxfam, Greenpeace, Amnesty International és Friends of the Earth. A következő előadó dr. Norben Otten, aki a, a Daimler AG ö, ö, politikai irodájának a vállalati kérdésekkel és összehangolásával foglalkozó igazgatója. Ez a CSR Európának is tagja, amely egy vezető európai vállalati hálózat a vállalati társadalmi felelősség vállalással kapcsolatban. 70 multinacionális vállalat és 34 nemzeti partnerszervezet tartozik hozzá. Tehát a különböző szakértők különböző szempontokból fogják ezt a, ezeket a problémákat megvizsgálni, és Veronique Arnaud is itt van, aki az, e- az EKS-nek, az Emberi Jogi és Demokráciai Főigazgatóságának az igazgatója, de őt mi már ismerjük, és nagyon örülünk épp ezért, hogy ma itt van. És akkor most Davis asszony kap szót. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Köszönöm az Emberi Jogi Albizottságnak a meghívást, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament foglalkozik ezzel a nagyon fontos témával. Az ENSZ-nek vannak iránymutatásai, amelyeket professzor John Ruggie fejlesztett ki. Ezt az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa tavaly júniusban támogatta. És ez tulajdonképpen az új globális referencia keret ezen a területen. Ez végrehajtja az ENSZ véd tartiszteletben és old meg a problémát keretét emberi jogi területeken, visszaélések vonatkozásában, az üzleti életben is. A felelősség teljes üzleti magatartást propagáljuk, és foglalkozunk azokkal a negatív kiadásokkal, amelyek megjelenhetnek az üzleti életben. Aztán van egy harmadik pillér is, ez egy jogorvoslati lehetőség az emberi jogi visszaélések elszenvedői vonatkozásában. Itt három dolgot tesznek ezek az iránymutatások. Az egyik az, hogy meghatározzák a szakpolitikai kihatásokat a nemzetközi jog keretein belül. Megfelelő mintát, modellt adnak a cégeknek, hogy hogy kell tiszteletben tartani ezeket a emberi jogokat. Ezen túlmenően az összes érintetnek adnak egy eszközt, amelyel értékelhetik azokat a fellépéseket és szavakat, amelyeket a kormányzatoktól hallanak, illetve az üzleti élet képviselőitől. Az Unió és a tagállamai is támogatták ezen keret, el, ezen keret elfogadását, és ezek most megjelennek az új e témában elfogadott közleményekben is, amely hangsúlyozza az uniós vállalkozások azon felelősséget, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Az Európai Unió vezető szerepet tölt be tehát az irányítások végrehajtása területén, Különösen két projekt területén az egyik a kisvállalkozások vonatkozásában, a másik pedig az ágazati eh, iránymutatás segítségnyújtás területén van. Együttműködünk az én szervezetem és más szervezetekkel, ezekben, hogy még rátérek. Három rövid megjegyzésem lenne, vagy rövid témát vetnék fel a mai ülésen. Az egyik annak fontosságáról szólnék, hogy a szakpolitikai koherencia mennyire fontos, mind odahaza, mind uniós szinten az egyes ügynökségek és intézmények között. Másodszorban szólnék az EU-s delegációk alul, kihasználá, alul kihasználtságáról, ezen a területen. Harmadsorban pedig szólok annak szükségességéről, hogy a regionális konvergencia megvalósítása mennyire fontos. Nézzük akkor először a szakpolitikai koherencia kérdéskörét. Még mielőtt rátérnék a unió külföldi fellépésére, először arról szólnék egy pár szót, hogy milyen szerepe is van ezeknek az iránymutatásoknak odahaza. Az Európai Uniós tagállamok ugye megvizsgálják, hogy hol vannak esetleg hiányosságok a szakpolitikákban és jogszabályokban. E, erre elkészülnek ugye nemzeti cselekvési tervek. Az Európai Bizottság is kötelezettséget vállalt erre, és ez hangsúlyozza is egy közleményben. Ez egy nagy lehetőség arra, hogy felülvizsgáljuk az előrehaladást, és megnézzük, hogy hol kell még előre lépni az ENSZ-es 3 hárompilléres 3 pilléres keretben. Bizonyos fontos munkát elvégeztek már az uniós szintű hiányosságokat, illetően az, a legnehezebb részeket, illetően a jogorvoslathoz való hozzáférés vonatkozásában. Egy tanulmányról szólnék, amit az Edinborói Egyetem készített el az Európai Bizottság számára jövő kerettel kapcsolatban. Ez az uniós külföldön tevékenykedő cégekről szól. A tanulmány rámutatott egy sor fontos témára, de például ilyenek, mint például a közbeszerzési feltételek, a jelentéstételi normák, amelyeket jelenleg vitatnak, illetve megvizsgáltuk, hogy milyen a kapcsolat a tagállami, illetve az uniós szintű jogszabályok között, hogyha a felelősségteljes üzleti magatartásra és az emberi jogokról beszélünk ezen a területen. Reméljük, hogy a nemzeti cselekvési tervek közösen a bizottsági jelentéssel lehetőséget biztosítanak arra, hogy átgondoljuk ezeket a témákat. Térjünk akkor most rá a második fontos témára, az EU-s delegációk szerepére. Itt is van számos nagyon gyakorlati kérdés, amit joggal vethetünk fel. Az egyik az, hogy hogyan tudnának, illetve tudnának-e az emberi jogi visszaélésekben segíteni ezek, hogyha felhívják a cégek figyelmét például a kockázat értékelésre, illetve az iránymutatásokra, különösen a konfliktusos területeken, ahogy, ahogy arra John Ragi mandátuma is rámutatott, hogy ott történnek ugye a legkomolyabb visszaélések, és nagyon gyakran ezekkel nem is foglalkoznak vannak erre konkrét jó példák, például az Egyesült Királyságnak van egy ilyen eszköztára, amelyben fel tudnak lépni az ilyen cégekkel szemben. Aztán másodszorban foglalkoznunk kell a kereskedelmi főigazgatóság vezette delegációk által teendő lépésekre. Itt is rá kell mutatni ezekre a kérdésekre, hogy mit lehet tenni ezen a területen, mire mutat rá a mutatnak rá az iránymutatások. Kérdés ugye, ahogy a személyzet kapott-e emberi jogi vonatkozású képzést, ismerik ezeket az iránymutatásokat. Rá lehet mutatni ezekre egyébként a két oldalú kereskedelmi tárgyalásokra, és vannak-e például emberi jogi szakértők az unió részéről, és így tovább. Itt is vissza lehet utalni ezekre az iránymutatásokra, amikről már beszéltem. Harmadsorban, ahol a külügyi szolgálat vezetői vezetik a delegációt, akkor kérdés ugye, hogy kaptak-e ezekről az iránymutatásokról tájékoztatást, ők foglalkoznak -e ezekkel a, az emberi jogi tárgyalásokon, és így tovább. Én tudom, hogy részben igen, mivel részt vettem a tavalyi Csillével folytatott megbeszéléseken, és ott felmerült ez a kérdés. Tehát igenis van erre lehetőség, de a kérdés az, hogy ez gyakori dolog-e, hogy ezt lehet-e rutinná tenni, és így tovább. Ezek az iránymutatások nagyon hasznos keretet jelentenek az ilyen megbeszélésekhez, hiszen ha tudunk ha valamit ezek végrehajtásából, akkor tudjuk, hogy milyen komoly kihívások vannak ezen a területen, és milyen komoly fellépésre van szükség az egyes államokban ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Tehát ennek egy nagyon más jellegű eszmes tapasztalatcsere lett az eredménye. Aztán a regionális konvergencia és koherencia kérdésére is rámutatnunk még. Az egyes ágazati iránymutatások és ezzel kapcsolatos projektek, amikről már szóltam, az is nagy lehetőséget jelent. Ezen a területen az uniós üzleti szféra képviselői tapasztalataira támaszkodunk. Nem szabad, hogy itt nagyobb töredezett legyen ezeknek a végrehajtása. Tehát nagyon lényeges, hogy ez globálisan alkalmazható legyen. Ennek érdekében kell, óvatos lépéseket teszünk, beszélünk az érintettekkel az unión kívül is egyébként, és meghallgatjuk az ő tapasztalataikat eh, ezen eh, standardok kialakítása során. Ezt eh, eddig üdvözölték az érintettek, akikkel beszéltünk, nem csak az Unióban, hanem eh, Kenyában, Japánban, az Egyesült Államokban és Brazíliában is például. Hogyha más regionális szereplők is fellépnek, az csak jó. Itt például rámutatnék az e új ASEAN kormányközi bizottságra, ami ezzel foglalkozik, a felelősségteljes üzleti magatartás az emberi jogok tiszteletben tartásával. Ennek a folyamatnak elvileg végére érnek decemberre, és a regionális szereplők már gondolkodnak azon, hogy hogy tudnak fellépni az ajánlások alapján. Ez az unió számára meglehetősen magától értetődőnek tűnhet egyébként. Végezetül még a regionális koordinációval kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ezek az iránymutatások megfelelő alapul szolgálnak a megerősített koordinációhoz is, a felajánlói és a befektetői területen is. Tehát például az Európai Unió tanácsának döntései, határozatai arról, hogy Burma Myanmarban visszavonják a szankciókat, és hogy mondjuk figyelembe veszik itt az Egyesült Államok jelentésítő kötelezettségeit is. De tehát így egymásra figyelemmel ezek megfelelő benchmarkokat, referenciaértékeket jelenthetnek más szereplők számára is. Végezetül elmondható, hogy az Unió halad előre ezen a területen, de tényleg van még játéktér javításra, és ez a meghallgatás kitűnő lehetőség ennek megkezdéséhez. Remélem, hogy az új emberi jogi főképviselő fontos szerepet tud majd játszani ebben, és elmondanám még azt is, hogy nagyon várom a, mind a vitát, mind a kérdéseiket. Elnök. Köszönöm, Bronszki asszony. Következik. Yes. Thank you very much uh, for providing us this opportunity. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy uh, az albizottság uh, tagjaihoz uh, beszélhetek erről a fontos témáról, a vállalkozások és az emberi jog témaköréről, és azon belül is arról a vezető szerepről, amelyet az Európai Unió globálisan is eljátszhat. A vállalkozások és emberi jogi vita azért tört ki és azért zajlik, mert egyes vádak szerint a vállalkozások bizonyos jogsértéseket követtek el. Ezzel kell foglalkoznia az EU külpolitikai szerveinek is. Néhány példát mondanék a jogsértésekre, e, nemek megkülönböztetése a munkahelyen, az egészségi, e, a dolgozók egészségének semmi bevétele. Ezek azonban olyan problémák, amelyek e, Európában is bekövetkezhetnek. Minél felelősségteljesebben járnak el az európai cégek, és Európa saját házatáján annál több erkölcsi alapja lesz fellépni külföldön is. Mint ahogy azonban Rachel is mondta, a legnagyobb jogsértések Európán kívül szegény országokban eh, történnek, ahol korrupció van, ahol nincs független bíróság, ahol gyengék a munkavédelmi szabályok és a legrosszabb, a legsúlyosabb jogsértések pedig vagy konfliktusos területeken, vagy pedig diktatúrákban történnek. Ezek, ezekben az országokban permisszív a jogi környezet, és ennek következtében következnek be az emberi jogi jogsértések. Jól ismert példákat tudnék sorolni. A közelmúltban egy európai high-tech cég azzal került az újságok címlapjára, hogy egy diktatúrának adott el megfigyelésre alkalmas eszközöket, ezzel hozzájárul a diktatúra elősítéséhez. Továbbá súlyos probléma még a földek illegális vagy erőszakos megszerzése ezekben a szegény országokban. Voltak eh, előrelépések a közelmúltban, ENSZ, eh, OECD, eh, valamint EU szinten is. Úgy gondoljuk, hogy ennél azonban többet lehet még tenni. Én John Ruggie három osztatú tervével foglalkoznék, és kitérnék arra, hogy az EU mit tehet, azon kívül, amit már eddig is tett amit, a, a, ami az államnak a védelmi kötelezettségét illeti, az emberi, nemzetközi emberi jogi szabályok előírják azt, hogy az állam védelmezzen meg mindenkit a nem állami szereplők jogsértéseitől. A globalizációval ezt úgy kell, kiterjesztőleg kell értelmezni, tehát ennek területen kívüli hatája is van, mert az Európában hozott döntések Európán kívüli kihatással lehetnek ott élő emberekre. A Maastrichti elvek, amelyek eh, egy eh, tavaly elfogadott szakértői elvek a területen kívüli kötelezettségekről arról szólnak, hogy hogyan tudják az államok eh, ezt a kötelezettségeket különösen a vállalati tevékenységgel szemben véghez vinni, végrehajtani. Az első állami kötelezettség az az, hogy ne ássuk alá az emberi jogokat külföldön sem. Csak akkor lehet vállalkozásnak támogatást adni, hogyha azok betartják az emberi jogokat belföldön, illetve az országon belül természetesen ez kiterjed a közbeszerzésre is. Azok a vállalkozások, amelyeken keresztül áramlanak a segélyek, emellett a befektetési bankkal kapcsolatban álló szervezetek be kell, hogy tartsák az emberi jogokat. Szeretnénk illetve üdvözöljük azt, hogy a szakpolitikai koherenciát azonosította az Európai Unió stratégiai keretében is miközben a kereskedelem és a külföldi befektetések hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez és az emberi jogok kiteljesedéséhez, a szabadkereskedelmi megállapodások és befektetési szerződések azonban negatívan hathatnak ki az emberi jogokra. A befektetők védelme gyakran megakadályozta azt, hogy az államok meg tudják védeni saját lakosságukat. Az EU befektetési szerződéseinek modelljéről szóló vitanak egy fontos eleme kell, hogy legyen az, hogy az emberi jogok megfelelően képviseltetve legyenek ezekben a szerződésekben, és hogy az emberi jogok előnyt élvezzenek a magánérdekekkel szemben. Miközben a kereskedelmi preferenciákat üdvözöljük, ezeket az Európai Unió a fejlődő országoknak nyújtja a GSP, a GSP Plus terv alapján, aggódunk amiatt, hogy bizonyos kereskedelmi preferenciák az emberi jogok sérelméhez vezettek. A nem kormányzati szervezetek felszólították a közelmúltban az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Kambodzsában bekövetkezett emberi jogi jogsérelmeket, ott ugyanis bizonyos agroipari eh, fejlesztési projektek kapcsán történtek eh, földkisajátítások, illetve földkoncesziók, és eh, a fegyverkereskedelmi szabályok betartása is sérülhetett. Emellett üdvözöljük az Európai Uniónak azt azokat az erőfeszítéseit, hogy támogatást nyújtsanak az emberi jogok védelmezőinek szerte a világon, ugyanakkor az emberi jogi szereplők és aktivisták kriminalizációja miatt aggodalmunkat fejezzük ki. Sajnálatos módon ez különösen Latin Amerikában kezd elterjedni. A kriminalizáció problémáját a harmadik országokkal folytatott emberi jogi párbeszéd során fel lehet vetni. Úgy gondoljuk, hogy a vállalkozások és az emberi jogok kapcsolatrendszere lehetőséget biztosít bizonyos reciprocitások bevezetésére a rendszerbe a vállalatok felelőssége, hogy tiszteletben tartsanak bizonyos dolgokat, még nevezetesen az emberi jogokat, Eh, itt a kellő gondosság elvét kell a vállalkozásoknak követniük, megakadályozni, enyhíteni, a, megakadályozni a károk bekövetkeztét, vagy ha azok bekövetkeznek, enyhíteni kell azokat. Ez minden tevékenységére ki kell, hogy terjedjen a vállalatoknak, beleértve a külföldi tevékenységére is, ki kell, hogy terjedjen az alvállalkozókra és az egész értékláncra. A megfelelő gondosság eh, alkalmazása az EU ban bejegyzett cégek részéről hozzá fog járulni más vállalatok és más szereplők magatartásához is. Tehát ha egy nagy kiskereskedő lánc komolyan elvárja azt, hogy a munkásokat képviseljék a beszállítóknál, akkor az a munkások jogait nagyban elő fogja mozdítani. Az EU-ban bejegyzett cégek globális szerepének előmozdítása érdekében úgy gondoljuk, hogy az EU és tagállami jogszabályokba fel kell venni ezt a gondosság elvét, a gondosság követelményét. Ez a kötelező gondosság lehetővé teszi majd azt, hogy azok a cégek, amelyek ezt komolyan veszik, megfelelő jutalomban részesüljenek a fogyasztók, illetve a befektetők részéről. Beszélnék még az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréshez. Noha a az üzletek által, okoz, vállalkozások által okozott emberi jogi sérelmek megfelelő jogorvoslata szerepel a vezérelvek között. Sajnálatos módon az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel eddig az Európai Unió nem különösebben foglalkozott. Noha a vállalatokon belüli jogsérelem kezelési mechanizmusok a kisebb problémák kezelésére alkalmasak lehetnek, nyilvánvalóan nem helyettesíthetik az állami mechanizmusokat. A nem bírói mechanizmusok bizonyos helyzetekben működnek, ugyanakkor más esetekben nem tudnak jóvátételt nyújtani az áldozatoknak. Például, ha egy cég nem hajlandó részt venni egy közvetítői folyamatban, akkor az OECD irányelvekben szereplő nemzeti kontaktpontok nem tudnak az áldozatok segítségére sietni. Emellett az európai nemzeti kontaktpontok egy része nem felel meg azoknak az elveknek, amelyeket Ragi professzor megfogalmazott. Az áldozat szempontjából természetesen a legjobb az az, hogyha van független bíróság, amelyhez fordulhat. Sajnálatos módon a jogsérelem bekövetkezése szerinti országban a jogrendszer gyakran nem tud megfelelő jogorvoslatot nyújtani. Például van olyan, hogy a helyi bíróságok nem tudnak jogorvoslatot nyújtani, ahol pedig ez nem történik, ahol pedig ez mégis megtörténne, ott szembe kerülnek azokkal a nagy cégekkel, amelyek minden jogi csűrés csavarást felhasználnak annak érdekében, hogy a jogsérelmek következményeitől megmeneküljenek. Vannak tehát jogi és nem jogi akadályok az áldozatok útjában. Az európai bíróságokhoz nem fordulhatnak az áldozatok az átlagos esetekben, illetve leggyakoribb esetekben. Éppen ezért van egyfajta büntetlenség ezen a területen. Szeretnénk azt elérni, hogyha, hogy a jogi és gyakorlati akadályok megszűnnének, és az áldozatok európai bírósághoz is fordulhatnának az Európai Uniónak meg kell vizsgálnia azt, hogy hogyan lehetne a globális szinten a normákat és az elszámoltathatósági mechanizmusokat fejleszteni annak érdekében, hogy egyenlő esélyekkel működhessenek a vállalkozások. Köszönöm. Most pedig később lesz a vita. Először Norbert Oppennek adom meg a szót. Yes, thank you very much. Ladies and gentlemen, respecting human rights is of utmost... Hölgyeim és uraim, a az emberi jogok tiszteletben tartása nagyon fontos, bárhol is legyünk a világban. Éppen ezért ez érint bennünket ez a téma. A vállalatok komolyan hozzájárulhatnak az emberi jogok érvényesüléséhez. Én az Econsens munkacsoportjának része, illetve tagja vagyok, valamint egy Human Rights Working Groupnak a társelnöke. E, e, mindkét minőségemben örülök, hogy itt lehetek és beszélhetek az ENSZ vezérelvek és az egyéb előírások megvalósításának tárgyalásában. Mi az elmúlt években sok te, sokat tettünk annak érdekében, hogy a globális emberi jogi mechanizmusok kiterjedjenek a világban, illetve a cégünkön belül is. Ahogy mi látjuk, a cégek cég kötelezettségvállalása, a mi cégünk kötelezettségvállalása az Euró emberi jogi területen megkérdőjelezhetetlen. Ez csak akkor tud megvalósulni, hogyha minden egyes tagállam és a nemzetközi szervezetek is komolyan veszik az emberi jogi kötelezettségeket. Tehát a gazdaság és a politikai szereplők közti kapcsolatrendszert kell partnerivá tenni. Az etikai magatartás, az etikus magatartásnak mindig prioritást biztosítunk, és ha mennyiben ezt a cégek magukkal teszik, magukévá teszik, akkor a jó vállalat irányításnak részévé válik az emberi jogok tiszteletben tartása. A Daimler számára Eh, az emberi jogok elsősorban munkavállalói jogokat jelentenek, például az egyesülési eh, jogot, a kollektív eh, szerződéskötési jogot, az egyenlőséget és az egyenlő fizetés egyenlő munkáért elv megvalósítását. Különösen fellépünk a kényszermunka és a gyermekmunka ellen. Politikai és társadalmi szinten a Daimler együttműködik minden szervezettel, és megpróbálja betartani, mindent megtesz annak érdekében, hogy betartsa a különböző előírásokat. a globál, az ENSZ globális kompaktjának az egyik első aláírója voltunk, és mi részt vettünk a Global Compact Lead Initiative indításában. Fontos a különböző politikai irányelvek és útmutatások hatékony rész végrehajtása a vállalati működésünkben. Természetesen az eredmények számítanak leginkább Daimler-nél. Mi az etikus vállalatirányításra tettük a hangsúlyt, ennek felel meg az igazgatóságon belüli eh, jogi osztályunk munkája, és az a tény, hogy az emberi jogokért felelős főtisztviselőnk tagja az igazgatóságnak. Emellett különböző termelői üzemeinkben egy elemzést, elemző munkát is kezdtünk. Itt figyelembe vettük és igénybe vettük a Danish Institute for Human Rights elemzési eszköztárát. Az elemzéseket először a németországi, egyiptomi és mexikai termelő üzemekben végeztük el. Ott azt találtuk, hogy az emberi jogokat támogató pozitív műveleti gyakorlatok valósulnak meg, például a marketingben, szellemi tulajdonok területén, kormányzati kapcsolatokban, közbeszerzésben, stb. Ugyan találtunk olyan dolgokat is, ahol eredményeket lehetne még elérni, további eredményeket, e, például a e, szerződéses biztonsági dolgozók e, körében, illetve Mexikóban. Nem találtunk olyan súlyos jogsértéseket, és nem találtunk olyat sem, hogy a, nem tartanák be a különböző termelői egységeink a törvényeket az adott országokban. A Daimler az emberi jogokat a döntéshozatal részévé tette a beszerzés területén. Van egy úgynevezett integrity kódunk, amelyet betartatunk a beszállítóinkkal is. Ezt körükben terjesztjük, és megkérjük őket, hogy az egész értékláncban juttassák ezt érvényre. Külön kitérünk a magas kockázatú régiókra is. Elsősorban a közvetlen beszállítók fölött van közvetlen ráhatási lehetőségünk. Eh, az ellátási lánc további részére a különböző beszállítók és alvállalkozók együttműködése a fontos. Éppen ezért a közvetlen beszállítóktól elvárjuk, hogy betartassák az emberi jogi normákat a saját alvállalkozóikkal is ugyanakkor nem reális és nem is praktikus elvárni a Daimler-től, hogy az egész beszállítói láncot egymaga monitorozni tudja. Helyi szinten is részt veszünk az emberi jogi küzdelemben. Ez túlmegy azon, hogy a vállalatirányítás és vállalatműködtetési modellünkbe és folyamatainkba beigazítjuk az emberi jogot, mint témát szeretnénk eh, hozzájárulni ahhoz, hogy az emberi jogi eh, kitekintés és eh, filozófia gyökeret verjen a helyi kultúrában. Ugyanakkor nem tudunk felelősséget vállalni azokért a hiányosságokért, hibákért, amelyek az adott országban vannak. A cégek pozitív hatást fejthetnek ki, de ez csak addig tart, Eh, ameddig a saját gazdasági tevékenységük eh, hatóköre kiterjed. Ezért is eh, gondoljuk azt, hogy korlátos a ragi útmutatások megvalósításának lehetősége. Sajnálatos módon néha jogi dilemmával is szembe kell néznünk. Természetesen egy cégnek feladata, hogy a saját emberi jogi normáit akkor is megpróbálja érvényre juttatni, hogyha az a helyi normáktól eltér. Ez azonban csak akkor lehetséges, hogyha kompatibilisek a szabályok. Egy céget nem lehet, a cégtől nem lehet elvárni, hogy a fogadó állam jogszabályait megsértse annak érdekében, hogy saját normáit érvényre juttassa. Egy ilyen dilemma feloldása mindig eseti alapon lehetséges csak ezért a Daimler együttműködik a német kormány emberi jogi szakértőivel, szakértőivel és egyéb hivatalnokokkal, kormányzati hivatalnokokkal, valamint nem kormányzati szervekkel. Mi úgy gondoljuk, hogy a globális standardok és az önkéntes kódexek megfelelő eszközt jelentenek annak érdekében, hogy az emberi jogok sérelmét, sérelmének elejét vegyük. A létező standardok elfogadtatását és elfogadásának hívei vagyunk. A már létező szerződések végrehajtása mellett állunk ki. További szabályok és kontrollmechanizmusok létrehozása a bürokráciát növelni, anélkül, hogy tényleges további eredményeket érnénk el ezáltal. Nem támogatjuk azt sem, hogy az emberi jogokhoz kössük a szabadkereskedelmi megállapodásokat. A társadalmi és környezetvédelmi kötelezettségek bevonása a kereskedelmi megállapodásokba túlmutat azoknak a hatókörén, anélkül, hogy bármilyen eredményt elérhetnénk. Nem támogatjuk azt sem, hogy az emberi jogokat az exporthitelek ügyéhez kapcsoljuk. Egyre többen tudják követni a nagy cégek tevékenységét, az esetleges szabálytalan magatartás éppen ezért nem maradhat titok, és nyilván a fogyasztók szankcionálják azt. Ez azt jelenti, hogy a, meg, a létező standardok és a piaci mechanizmusok közti szinergiák már de facto kötelezővé tesznek normákat és standardokat, tehát azok betartása a cégek eh, saját érdeke is. A Daimler már jelentős gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik az ENSZ vezérelveinek végrehajtásában. Eh, gyakran szembesültünk kihívásokkal, eh, amikor megpróbáltuk összeegyeztetni a vállalati normákat a fogadóállam normáival, mindezt úgy, hogy emellett költséghatékonyak és versenyképesek maradhassunk. Ennek fényében arra bátorítanánk az Európai Uniót, hogyha nem tenné a területen kívüli jogi szankciókat a fogadó ország álla, jogával esetleges ellentmondás esetén kötelezővé, ne kösse össze a szabadkereskedelmi megállapodásokat az emberi jogokkal, jogokkal. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy az EU befolyással lehet arra, hogy a legsúlyosabb helyzetben levő országokban is javuljon a helyzet. El kell különíteni a kormány és a vállalkozások szerepét egymástól, és újra megfogalmazni, hogy mit jelent az emberi jogok iránti valódi figyelem és felelősség. Köszönöm még egyszer, hogy meghívták a cégünket. Köszönjük szépen. Most pedig Veronik Árnó asszony szól ezekről a kérdésekről, és az ajánlásokat is összefoglalja, és azt is elmondja, hogy mit tehet az ő szolgálata. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nem hiszem, hogy mindenkinek rendelkezés áll az összes válasz, de aktuálisak ezek a kérdések, tehát az emberi jogok és a vállalkozások, ez a külpolitikánkban is. A Daimlernek a képviselője azt mondta, hogy a kormányoknak elsősorban a feladata az, hogy az emberi jogokat betartassák a vállalatokkal, de nyilván a vállalkozásoknak maguknak is meg kell tartani ezeket a normákat. Nagyon fontos, hogy kulcsfontosságú referenciapont legyen az emberi jog. És az Európai Bizottságnak a közleménye, amely a vállalatok társadalmi felelősségvállalására foglalkozos, és a külső végrehajtásával. Az szól a kereskedelemről és azokról az eszközökről, amelyeket a kereskedelem eh, területén lehet eh, használni, különösen az LKS területén. Tehát ezt az, a jogi alapot azért eh, említem, mert a koherenciáról többször is hallottunk, és az ügy az nem az, a fő eszközöknek az ura, hiszen ön is mondta, hogy eh, eh, ahhoz, hogy külsőleg hitelesek legyünk belsőnek jónak kell lenni. Tehát a vállalkozások, a eh, kereskedelem, az információs társadalom, ezek mind hozzájárulnak eznek. És ahogy az elnök asszony is mondta, eh, most júliusban elfogadták az emberi jogi stratégiának a keretét, és ezt üdvözli a parlament. Mindez nagyon fontos, mert ez különböző dolgokra mutat rá. Az első az ENSZ-nek a vezérelvei, irányelvei, és Rodi urat már meghívták a kohomba többször, és nagyon sok, nagyon jó munkát végeztek, és ez nagyon jó alap erre. Nagyon fontos, hogy az van egy nemzetközi rendszer, amelyet mindegyik ország magáévá tesz. És az emberi jogi tanács eh, tavaly júniusban pont ezt a munkát végezte el, hiszen felállított egy munkacsoportot öt emberi jogi személyiséggel, akiknek jelenteni kell, és akik Roditól átveszik a feladatot, ezt a kül, különleges képviselői feladatot. Nagyon fontos ez a csoport, és először is egy fórumot fognak Genfben decemberben tartani, ahol a feladat az, hogy végrehajtsák ezeket az irányelveket, és átfogóan megmutassák az irányt, mind a civil szervezetekkel, kormányokkal, stb. És az EU szervezetek támogatják ezt a munkát, és a Dán soros elnökség alatt májusban tartottak egy konferenciát az irányelveknek a végrehajtásáról. Tehát Ugye júniusban voltak az ENSZ irányelvek, aztán a munkacsoport fórum, és aztán októberben az Európai Bizottság egy új politikát fogalmaz meg a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatban, és elsősorban az emberi jogok kérdésével, tehát a vállalatok az új irányelvekre fogják alapozni ezt a munkát. Ezt a stratégia cselekvési tervében is megfogalmazzák. Ez a 25-ös pont, tehát hogy a közleményt nyomon kell követni, elsősorban a bizottságnak, és három iránymutatás van, amely jel különösen foglalkozunk ebben a közleményben és a nyomon követkében. Ez az üzleti ágazatnak az iránymutatása, és kettőt említek ezekből, tehát az információs és kommunikációs technológiát ön is említette ez, és vannak e, névtelen, hát most itt névtelenek lesznek olyan vállalatok, akik nem foglalkoznak ezzel. Ugyanakkor vannak pozitív eredmények is a média területén, például a mobiltelefonok esetében. Vannak olyan vállalatok, amelyek ezeket a felszereléseket diktatúráknak is értékesítették. Tehát épp ezért foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel. Aztán az olaj és a gáznak a kérdése is nagyon fontos. Lesz egy jelentés, és a bizottsági kollégám Tam Dad itt van, és ő tud erről tájékoztatni. Egy jelentést készítünk ennek a vállalati társadalmi felelősségvállalásnak a munkájáról az év végére, és az EU tagállamokat arra ösztönözzük, hogy a saját nemzeti terveiket is állítsák össze. Ez nagyon fontos, még akkor is, hogyha európainak hív, hívunk bizonyos vállalatokat, akkor végül is a német vagy a francia kormányhoz fordulnak az emberek. Épp ezért ez nagyon fontos, és ezek a cselekvések az EU stratégiai e, emberi jogi keretben a 25-ös pontot illetik. Van még egy fontos e, kérdés, ez a kereskedelmi eszköz kérdése, ez pedig a, teljes politikai e, következetesség szempontjából fontos. Tehát a beruházás és a bizottságnak a tárcája közé tartozik, és a CSR, tehát a vállalati társadalmi felelősség vállalás fogalmát is bele akarjuk venni a szabadkereskedelmi egyezmények Koreával, Kolumbiával, Peruval, és a Tádén fórummal kapcsolatban, ösztönözi az, az partnereket, hogy fogadják el a nemzetközileg elismert ismereteket, mint például az ENSZ iránymutatását, és az OECD e, e, attól függ, hogy melyik országban megfelelő ez, de az OECD-nek is a, e, az iránymutatását a multinacionális cégek számára. Talán érdekes önöknek számára, hogy a pályázati felhívás a CSR területén elsősorban arra koncentrál, hogy emberi jogi iránymutatásokat kövessenek. Ezt most már nyilvánosakra hozzák. Aztán a kereskedelemmel kapcsolatban van még egy fontos kérdés, ez pedig a gyermeknek a jogának a kérdései. És tudom, hogy nagyon aktívak voltak a gyermekmunkával kapcsolatban, és van már egy olyan dokumentum, amelyet most zárunk le, amely az általános gyermekmunka kérdésekkel foglalkozik. Aztán az átfogó európai beruházási politika amelyet 2010-ben fogadták, fogadtak el, az is az emberi jogokat a középpontba állítja. Tehát mindezek nagyon fontosak. És nem szabad elfelejteni azt a forradalmat sem, amelyet tavaly októberben két közlemény jelzett. Az egyik a választás, a változás, és aztán a, a, a vállalati felelősségvállalás nagyon fontos mind a fejlesztési politikában. És gyorsan befejezem még, de csak annyit megemlítek, hogy a munkánknak szerves része az ILO alap megállapodásait a gyermekmunkával, a börtönmunkával, a véleménynyilvánítás szabadságával, tehát ez, ez, ez szakszervezetekkel kapcsolatban ez a 15-ös pont, Eh, az emberi jogokkal kapcsolatban. Aztán a gyermekjoggal kapcsolatban is van politikai mandátumunk, hogy a a 19-es eh, pont eh, alapján is cselekedjünk. Tehát mindezek a dolgok most folynak, és ezeket az, a bizottságnak e, a hatáskörébe tartozik, de az EKS is támogatja. Nos, az EKS-ben a harmadik országokkal emberi jogi párbeszédet folytatunk, és az országtól függően természetesen erősíteni szeretnénk az ILO, tehát a Nemzetközi Munkahogyi e, Szervezetnek az ajánlásait, tehát a e, társadalási szabadságot tehát hogy ne üldözzék őket. Aztán az igazságszolgáltatásról is beszélünk mindegyik országban, országgal, hiszen nagyon fontos, hogy az emberek a bíróságokhoz fordulhassanak, hogyha jogsértés történik. Ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy alkalmazzák az ENSZ iránymutatásokat. Aztán az országtól függően e, e, felhívjuk a figyelmet például Bangladesben a, az emberi jogok és a munkavállalás kérdésére. A Csillében nem olyan régen tartottuk egy szakértői szemináriumot, aztán Szingapurban is. Aztán az európai demokráciai és eh, emberi jogi eszköz eh, is eh, fontos arra, hogy a társadalmi jogokat tiszteletben tartsuk a textiliparban, az egész világra szóló ellátási láncban. Aztán van egy tanulmány, amely a CSR-t tanulmányozza a délkelet Ázsiában ez egy elég nehéz helyzet, eh, hogyha a környezetvédelem és a eh, föld eh, elfoglalás kérdését vesszük figyelembe. Nos, ennyit akartam mondani, tehát ezek lesznek a prioritásaink, és ahogy a magánágazatnak a, a képviselő is mondta, mindenki ezeket a kérdéseket fontosnak tartja, és a kormányokat is figyelmeztetni kell a kötelezettségeikre. De a vállalatok számára is eh, az értékesítés szempontjából eh, fontos, hogy etikusak legyenek. Végül is, végül pedig az EU emberi jogi bizottságnak fontos, hogy, hogy ezt az üzenetet közöljék, de személyesen is közreműködjenek ebben. Elnök, köszönjük szépen, Arno asszony. Nagyon sok kérdés van, amelyről beszélni kell, és mielőtt a képviselőknek adom a szót, szeretném a Jeep úrnak átadni a szót, ő a mi jelentéstevőnk, és aztán Howitt úrnak is, aki a Foglalkoztatási Bizottságnak a képviselője. Nagyon köszönöm, elnök asszony. A teljes üzleti magatartás és a cégek felesítés eljárása iránt egyre nő az érdeklődés, valószínűleg azért is, mivel gazdasági válság kellős közepén vagyunk. Ez nagy mértékben érinti az üzleti életképviselőit, képviselőit, az országokat és a magánszemélyeket is. Úgy gondolom, hogy eh, ennek az érdeklődésnek igazából ez az alapja. Néhányan ezt nagyon ö, eh, ö, nagy fájdalomként élik meg, mások ö, eh, kevésbé mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy felépítsünk egy modellt, ami az államoknak, a szociális partnereknek és az üzleti életnek lehetővé teszi azt, hogy valami kompromisszumot alakítsanak ki. Voltak vagy vannak európai országok, amelyek sikeresek ebben, ezért is egy kicsit enyhébb lefolyású a válság. Itt az albizottságunkban nagy érdeklődést mutatunk az unión kívüli emberi jogi helyzet iránt és ugye vannak európai cégek, akik szintén tevékenykednek harmadik országokban. Ez az érdeklődés ahhoz is kapcsolódik, hogy vannak bizonyos általános alapvetések. A fenntartható növekedés nem csak az unió számára fontos, hanem az unión kívüli országok számára is. Aztán például a civil társadalom fejlődése szintén nem csak egy európai dolog, hanem ez nagyon sok nemzetközi szereplő számára is nagyon jelentős. Ahogy Árnasz is megemlítette, itt termékekről, árukról, szolgáltatásokról van szó, amelyeket, hogyha etikusan állítják elő, az az értékesítésnek is jót tesz. Tehát elősegítjük igazából ezzel azokat a cégeket, akik etikusan járnak el. A negyedik ok, amit megemlíthetnék, az a globalizáció. Ennek ugye különböző megjelenési formái, arculatai vannak, ezekre most nem is térek rá, mivel ezt mindannyian jól ismerjük. Egy dologra azonban hadd hívjam fel a figyelmüket. A cégek, vállalkozások a 19. század értelmezés értelmében a tőkét voltak hivatottak, és a termékeket voltak hivatottak védeni a jelen valósággal ez már nem egyeztetett össze, ahhoz semmi köze nincs ennek, hiszen az elmúlt 50 évben nagy változást láttunk ezen a téren. Most nagyon sok leányvállalatot, anyacéget látunk, és nagyon gyakran az leánycégből eljutni az anyacég vezetőihez nagyon nehéz. Azt is elmondanám, hogy az, hogy a vezetés már nem tulajdonos, az is problémás, és hogy nem, esetleg a felelősséget nem úgy vállalják. A jó szabályozás, jó gyakorlatok területén meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. Nem szeretnénk megkötni a kezünket néha nagyon jó szabályozást látunk, ami azonban nem feltétlenül jelent valamit is a mm, cégben tevékenykedők számára hogyha megnézzük, hogy a nemzetközi megállapodásokból milyen kötelezettségek származnak, vagy hogy mit ír elő az ENSZ karta, azt látjuk, hogy ezeknek az a feladata, hogy a megfelelő egyensúlyt jelenítsék meg az államok és az emberek között tényleg nagyon lényeges, hogy a polgároknak megfelelő jogosultságokat biztosítsanak. Ez egyfajta társadalmi szerződés is, hiszen ugye az azt jelenti, hogy mi benneteket megválasztottunk arra, hogy képviseljetek minket. Vannak nektek tehát bizonyos kötelezettségeitek velünk szemben. Az államokat, kormányzatokat be kell vonni szintén ezekbe a vitákban. Az ENSZ kart megváltotta tulajdonképpen az Unió számára is a Biblia ezen a területen. Ez nem új kötelezettségeket jelent a tagállamok számára, hanem pusztán emlékezteti ez a polgárokkal szemben meglévő kötelezettségeire. Tényleg az ő feladatuk az, hogy a megfelelő modellt biztosítsák. Azt is hangsúlyozni szeretném, hogy az Unió szintén aktualizálja ezeket a CSR ajánlásokat, iránymutatásokat. És nagyon jó az, hogy a bizottság a közleményében felhívja a figyelmünket arra, hogy milyen lényeges a megfelelő ágazati iránymutatások használta, erre többen ugye rámutattak itt az előadók közül, hogy hogyan lehet összeegyeztetni az emberi jogokat a kereskedelmi politikával, és így tovább, ezek mind, mind fontos szerepet játszanak. Azt is el szeretném még mondani, hogy az Európai Bizottság bizonyos javaslatai nem csak véleményem szerint, hanem mások szerint is. Nos, bizonyos javaslatok nem mennek elég messze. Ez persze vitatható, de Hát látszólag nincs, nem, nincs semmi, ami kötelezni a cégeket arra, hogy emberi jogi jellegű átvilágításokat végezzenek időnként. Te, te lehetnének bizonyos ösztönzők, mint uniós pénzügyi támogatás bizonyos gazdasági projektekhez. Talán ezen a területen egy kicsit magasabbra tehetnénk a mércét, egy kicsit szigorúbb előírásokat alkalmazhatnánk. Ez vonatkozik persze az LKB e vagy világban finanszírozta projektekre is. Tehát lehet, hogy fel kellene kérni az államokat arra, hogy elemezzék ért, gondolják újra a szabályaikat, az előírásaikat ezen a területen, hiszen ez nincs mindig összhangban a céges vállalati társadalmi felelősségvállalással. Bizonyos esetekben lehetnek itt olyan fellépések, amelyek nem kerülnek semmibe, de nagyon fontosak. Megemlítették például a közbeszerzést, hogy milyennek a jogalapja. Én Lengyelországból jövök, és tudom, hogy milyen nehéz volt végrehajtani ezeket a közbeszerzési előírásokat, különösen a gazdasági átalakulás kezdetén. Az eredmények néha egész váratlanok voltak. polgáraink azon a véleményen voltak, hogy a bizonyos külső befektetés, kívülről befektetés nem tett jót a helyi közösségnek különösen amikor valami a kapcsolatba félre ment. Úgy gondolom, hogy meg kellene nézni, hogy hogy lehet végrehajtani ezeket a nemzeti eh, cselekvési terveket, eh, meg kell nézni, hogy mire vállaltak kötelezettséget a tagállamok hmm emberi jogi demokráciai területen. Hallottuk Reding biztos asszony szavait, és beszéltünk erről akkor is, amikor a nők képviseletéről, nők megjelenéséről beszéltünk a cégek vezetésében. Mind az európai, mind az országos állami szintű közigazgatás nagyon sok szintre tagozódik, és ezzel problémák is járnak együtt. És hogy meg tudjunk felelni a előírásoknak, az ajánlásoknak ezen a céges társadalmi felelősségvállalás területen, az olyan fontosak a partnerek is mint például a nemzeti szinten emberi jogokkal foglalkozó mm, szervek. Lehet, hogy a hobbim is ez, hiszen az ombudsman és másokat, sokat emlegettem már, akik felelősség teljes szerepet töltenek be ezen a területen. Most tényleg nagyon fontos a szerepük és a nemzeti cselekvési terveknek is, ahogy az Európai Bizottsági közlemény is rámutatott erre. Az európai tagállamokban vannak bőséggel emberi jogi szervek, amelyek nagyon sok fontos kezdeményezést tesznek. Őket is be kellene vonni ezekbe a folyamatokba. Nem szeretnék túl sok időt elvenni a vitából, de még engedjék meg, hogy egy jó gyakorlatot bemutassak Lengyelországból. Húsz vezető cég van Lengyelországban ezen a területen, és van egy másik mutató is, ami a egyfajta tisztelet, tiszteletartási indexet jelenít meg. Ez egy mutató, ebben 2009 óta szerepelnek a legnagyobb lengyel cégek. Ők az ő értékelésük 16%-ot jelenít meg az összes cég közül. Őket értékeltük tehát, és egy 25-30 os eredmény jött ki ezen a területen. A cégek, amikor, ez is azt mutatja, hogy amikor arra szólítanak fel, hogy tiszteletben tartják ezeket a szabályokat, úgy ez eredményt érhetnek el. Köszönjük szépen, Legzsib úr. Most pedig a, az ittre jelentéstevője. Köszönöm szépen, szeretnék először köszönetet mondani Zsib úrnak hiszen ezek a kérdések, a vállalati felelősségvállalás és az emberi jogok kérdése nagyon fontos, és nagyon örülök neki, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. És nagyon várom a meghallgatás e, eredményét, és e, hogy a közleményünkbe belevehessük ennek az eredményeit. Tehát épp ezért nagyon szépen köszönöm. Én részt tudtam venni a konzultációban, és én elnököltem az egyik ülést, és nagyon jó tapasztalat volt háromszor is a parlamentben, és aztán az albizottságban is nagyon különleges módon tudtuk az irányelvek végrehajtását nyomon követni, és Petra Davis nagy szerepet játszik az egész világban ezeknek a kérdéseknek, az elveknek a végrehajtásában. És a parlament is aktív szerepet játszik ezben, és erre én nagyon büszke vagyok és az európai intézményeknek a támogatása is nagyon értékes volt. Tulajdonképpen már 2008 óta a akkori soros elnökség is fontos feladatának tartotta ezt, és a Dán kollégák is folytatták ezt a munkát, a végrehajtását ezeknek a kérdéseknek. És ezeket a kérdéseket mindig nagyon fontos szem előtt tartani, mert az emberi jogok az EU-ban az EU vezető szerepe alatt az, EU, az emberi jogoknak a védelme az EU-ban is nagyon fontos szerepet játszon, és mi legyünk a vezetői ennek a harcnak. Tan Dac is itt van a kollégáival, akik a főigazgatóságban ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, és komolyan veszik az emberi jogi kérdéseket, és a munkájuk pontosan azt tükrözi, amit mi szeretnénk látni a különböző főigazgatóságban. Akik nem követték nyomon, hogy mi történik, azoknak azt mondanám, hogy ha az 5-6 évvel ezelőtti helyzetet vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy most már konkrétabban próbálunk lépni, és amikor itt olyan számokat hallunk, mint a 40%-a befektetőknek figyelembe veszik ezeket a kérdéseket, hát amelyek nem tudom, hogy pontos számok-e, mégiscsak azt jelenti, hogy ezek az iránymutatások mégiscsak számítanak a nemzetközi kereskedelmi kamarákban, és ezért a Daimler és hasonló cégek, akik számára nem könnyű ezeket a kérdéseket betartani, azért azt mégiscsak látják, hogy ezek nem ütköznek a mindennapi gyakorlattal. Tehát reméljük, hogy ezt a megközelítést tovább is tudják folytatni. A a politikai keretet a közlemény adja, és a legutóbbi emberi jogi stratégia és cselekvési terv, és a parlamentnek a, az állásfoglalásai is. Itt nem tudom, most itt vannak-e még a kollégák, akik ezzel foglalkoztak, de minden esetre mi fogalmaztuk meg a parlamentnek az álláspontját ezzel kapcsolatban. Én Gzsib úrnak és a bizottságnak azt címezném, azt a gondolatomat címezném, hogy aggaszt, hogy lehet, hogy mégiscsak az iránymutatások értelmezésének a csapdájába eshetünk, ugyanis nagyon fontos ezeket az irányelveket értelmezni, különösen a különböző szereplőknek a megközelítése fontos. És hogyha egyre többet konzultálunk, és nem hajtjuk végre, akkor tulajdonképpen nem a célját érjük el annak, amit akartak. Tehát azt hiszem, hogy nem kell újra és újra értelmezni őket, hanem valami konkréttal kell előállni ezekkel kapcsolatban. A, a szakértőknek a kérdéseim a következők. az arab országokban és köztük Egyiptomban is láthatjuk, hogy a Google-lal kapcsolatban milyen problémák vannak, tehát hogy leveszik-e például ezt a Mohameddel kapcsolatos videót. Hogyha most az irányelveket, iránymutatást figyelembe vesszük, akkor nem tudom, hogy mi is lenne a válasz ezekre a kérdésekre, hiszen amikor levették, akkor helyesen tettek igazán, vagy nem. Tudom, hogy a Dán kollégák egy szemináriumot tartanak a burmai választásokkal kapcsolatban, de nem tudom, hogy ne, az európai és az amerikai álláspont mennyire összeegyeztethető, és nem tudom, hogy a szakértők ezzel kapcsolatban tudnának-e valamit mondani. És rachel kérem, hogy foglalkozzon azzal a kérdéssel, hogy amit ma itt mondunk, az egy év múlva is releváns lesz-e. Erinnek a Maastrichti elvekről nem tudok <laughs> eleget, a Maastrichti kritériumokról tudok, és a területiséget illetően mit mondanak a Maastrichti elvek? Ezekről szeretnék hallani, hiszen eh, amikor a tagállamoknak címezte a beszédét, akkor eh, erről volt szó bennünk. Aztán a eh, Mexikóban például az iránymutatásoknak a végrehajtását illetően mit tudsz mondani eh, az otten, eh, otten eh, kollégának címzem ezt. Nos, a jelentés, a kereskedelmi megállapodás, az exporthitelekkel kapcsolás, kapcsolatban mit tud mondani? amikor ön a jelent, az előadásában azt mondta, hogy nem kellene, mások, más előadások pedig azt mondták, hogy kell lenni, akkor érdekes a kérdés. Aztán a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban támogattunk négy bekezdé, a 42-es bekezdést a fenntarthatósági jelentéssel kapcsolatban. Nem tudom, hogy a német vállalkozások hogy állnak a jelentéstételhez kapcsolatban, hiszen az ENSZ-ben, Rióban, stb. támogatták ezeket, ugyanakkor a német vállalkozások közül azt mondják sokan, hogy nem támogatják, ugyanakkor más vállalkozások megteszik elsősorban a jelentés tétellel kapcsolatban. Tehát nem értem ezt a különbséget az a között, amit önöktől hallottunk, és a különböző üzleti társulásokkal kapcsolatban, és amit látunk a e, német vállalkozás vállalatokkal kapcsolatban, és a német kormány részéről. Tehát szeretném ezt megérteni. És végül Árnó asszony, lehet, a, hogy a kolumbiai kereskedelmi megállapodása kapcsolatban, annak a preambulumával kapcsolatban való utalást nem értettem. Talán mondhatna, hogy kikapja a nemzeti cselekvési tervet, és amikor megkapják ezt a tagállamoktól, akkor mi történik vele? Aztán Rachel Davis is mondta, lehet, hogy Jelen Zsozinski mondta az EU delegációknak a szerepét. Én szeretném, hogyha ezek a delegációk sokkal nagyobb szerepet játszanának az iránymutatások vezérelveknek a, a, az érvényesítésében. Ugyanakkor támogatom, amit ön mondott, de talán szólhatna még arról, hogy a delegációk hogyan közelíthetnék meg ezt a kérdést a következő években, hogy segíthetnének. És végül szeretném elmondani, hogy mennyire élveztem az előadásokat ettől a nemzet nemzetközileg sokszínű társaságtól. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm, Richard. Még négyen szeretnének hozzászólni, illetve kérdezni és aztán adom meg a szót a szakértőknek. Szeretném megkérni önöket, hogy a lehető legrövidebben beszéljenek. Jegle az. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und an die Kürze möchte ich mich halten. Mich zuerst Köszönöm. Igen, igyekszem röviden hozzászólni. Előtte azonban mindenkinek köszönetet szeretnék mondani. Ez a munkák szempontjából mindenképpen nagyon hasznos meghallgatás volt, Rosnovszki. Asszonyhoz fordulnék, elnézést, szemüvegéből sem tudom elolvasni a nevét, kimondani meg pláne nem. Kérem, mutatkozzon be hangosan, érthetően, hogy megtudjuk, hogy Vronsky. Köszönöm szépen. Nos, a Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Bizottságban tevékenykedem főleg. Nagyon gyakran kapok e-maileket a földfoglalásokat, illetően ön is említette ezt Kambodzsát, illetve Dél-Amerikát. Úgy gondolom, hogy az egyetlen megfelelő alap, az, aminek segítségével el tudunk járni, ahhoz az a konkrétumok lennének általánosságban, ha általánosan beszélünk erről a témáról, azzal nem nagyon tudunk mit kezdeni. Másik oldalról ezt én is nagyon fontos témának tartom, mindenképpen egy olyan témának, amivel foglalkozni kell. Éppen ezért arra kérem, hogy fogalmazzon, fogalmazzanak konkrétan, általánosságok azok nem igazán segítenek. Attenó sajnos nem értek mindenben önnel egyet, sok mindenben igen, de azért nem mindenben de mezőgazdasági szempontból mm, elmondhatom, hogy nagyon sokat követelhetnénk, hogy a munkavállalói jogok, emberi jogok általánosságban, ezeket nem csak kérni kell, hanem igen, be is kell tartatni. 15 éve tevékenykedem az Európai Parlamentben, és a delegációkon is tevékenykedtem, ahol tényleg helyszínen látható, hogy mi történik. Nos, ott látható, hogy a ígéreteket gyakran nem tartják be. És hogy azt mondják, hogy igen, látjuk, tudjuk, mm, ezt tesszük, az önmagában nem elég. Meggyőződésem az, hogy azokon a területeken, ahol csak a liberalizálás van, és az, hogy szabadjára engedjük a dolgokat, ott gyakran mennek félre a dolgok. Az INTA bizottságban mindig is követelni fogom a jövőben is, hogy gondoljanak az emberi jogokra. Köszönöm. Anna Gomes képviselőszünk. Having been in Burma last July, én múlt júliusban Burmában jártam, politikai kapcsolatteremtés volt az akció célja. Remélhetőleg a feljegyzéseket hamarosan köröztethetem önök között, ez egy saját kezdeményezés volt. Én ott azt a következtetést vontam le, hogy az EU-nak és a az Egyesült Államoknak igaza van akkor, amikor feltételesen feloldotta a kereskedelmi szankciókat talán valami fajta nyitás kezdeteit látjuk, ennek jelei vannak, kétségkívül, és további nyitást is ígértek. Emellett van egy kereskedelmi verseny Kínával, és hát ez eh, alááshatná a nyitást eh, emberi jogokban is, kereskedelemben is, akkor, hogyha mi nem, nem fejeznénk be a kereskedelmi szankciókat. Nyilvánvaló, látnunk kell majd a haladást, az előrelépést, de szerintem van remény, és szerintem van is értelme az ottani politikának. Ez egy nyilvánvaló kapcsolat az emberi jogok és a kereskedelem között. És hát nyilván esetről esetre kell megvizsgálnunk ezt a témát a kormányoknak is és a vállalkozásoknak is. Ezért is lepett meg az, amit Otten úr mondott, amikor is azt mondja, általános szabályként, hogy ne kössük össze az emberi jogokat a szabadkereskedelmi megállapodások témájával, és aztán a Daimler nevében azt is mondja, hogy a vállalkozásokat ne tegyék felelőssé, nem tehetők felelőssé azért, hogy a fogadó tagállam vagy annak kormánya jogsértéseket követel. És a szankciók nem helyettesíthetik a jogállamiságot. Persze ebben igaza lehet, de hogyha lelkiismeretesen végre akarjuk hajtani a szabályokat, akkor folyamatosan értékelnünk kell minden vállalkozást, és minden intézményt, és minden kormányt. Mert vannak olyan helyek a világon, ahol azt látjuk, hogy az emberi jogok lelkiismeretes végrehajtása egész egyszerűen hiányzik. függetlenül attól, hogy ezek az országok adott esetben aláírták a legfontosabb emberi jogi megállapodásokat. ahol már eleve a vállalkozás beindításához korrupcióra van szükség, amely aztán fenntartja a kormányt a hatalomban. Egy olyan kormányt, amely az emberi jogok megsértőiből áll, és adott esetben fedezni is kell ezzel, vagy fedezni is ezáltal a kormány, kormány korrupcióját. Tudnék rá több tucat példát is mondani, legyen csak Angola, ami egy portugál nyelvű ország, csak kis és nagy cégek is csak korrupt módon juthatnak be. Nem mondja nekem azt, hogy más módon is be lehet jutni az angolai piacra. Tudom, hogy az ön cégének van ö, már egy kis sara, mert a daimler 2010-ben megbírságolta az amerikai kormány azért, mert korrupt módon vesztegetésekkel ért el üzleti ö, sikereket, illetve szerződéseket ö, olyan országokban is, akár mint Görögország. Nem csak a fejlődő országokról van itt szó. Tehát önnek, önöknek vannak tapasztalata a témában, nyilván ezekre is építenek. Nem tudom, hogy hogy látják ezt a korrelációt a a korrupció, illetve az emberi jogsértő kormányok önfenntartási igénye között, illetve lehetősége között. E, a következő kérdésem verseny Kínával. Ez hogyan befolyásolja például az ön cége számára azt, hogy az ön cége hogyan tud dönteni üzleti kérdésekben lelkiismeretesen? Úgy, hogy közben a kínai versennyel kell számolnia, tehát föl tudja, figyelembe tudja venni az emberi jogi aspektusokat. Most pedig Bulár úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most veszek részt ennek az albizottságnak az első üléséhez, hiszen most javasolták először, hogy eljözzek. Érdekel, hogy mivel foglalkoznak, és inkább hallgattam eddig, és csak meghallgattam, amit mondtak, de ennek a meghallgatásnak a témája nagyon érdekel elsősorban, ugyanis és a foglalkoztatási bizottságnak a tagja vagyok, és ilyen szempontból szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. Én ugyanis már több hónapja foglalkozom ezzel a kérdéssel, ezekkel a kérdésekkel. Említették, a különböző kereteket, a CSR-t, a fenntartható fejlődést, az ISO szabványokat és a többi és az EU-n kívüli, mint az ENSZ és más, és, az, és a WTO normákat, szabványokat. Nyilvánvalóan elsősorban környezetvédelmi szempontból foglalkozunk ezekkel, nem társadalmi szempontból, de nagyon sok vállalkozásnak, vállalatnak van társadalmi felelőssége is, és Elsősorban a különböző minősítő vállalatok, cégek eh, a társadalmi kritériumokat nagyon nehezen tudják alkalmazni, ugyanis nehéz ezeket meghatározni és konszenzust elérni velükkel kapcsolatban, ezekkel kapcsolatban. Tehát a foglalkoztatás és szociális ügyi eh, bizottságban, mint ahogy mondtam, több eh, hónappal, hónapja foglalkozom ezzel a kérdésekkel, és volt egy meghallgatás a szociális partnerekkel, és a gazdas, az ekoszokkal párhuzamosan, és különböző jelentésekben foglalkoztunk ezekkel, és egy társadalmi címkének az alkalmazásáról beszéltünk, amely a különböző aggályoknak, problémáknak, problémákra adna választ. Ugyanis ez a társadalmi címke, szociális társadalmi kritériek, kritériumoknak, például etikai és emberi jogi kritériumoknak felelne meg, tehát ezekhez önkényesen tarta, csatlakozhatnának a vállalatok, és ez azt jelezné, hogy a, a vállalatnak a belső politikai, társadalmi, etikai és emberi jogi szempontból mennyire felel meg nyilván ebbe beletartozik az, a gyerekek joga és a többi, de szóval hát mindez beletartozna ebbe a társadalmi címkébe, megjelölésbe. És nyilvánvalóan ez azt jelenteni, hogy ez hozzáadott értéket képvisel a pályázatok során, mind az EU-n belül, mind az EU-n kívül. Ennek a társadalmi címkének egyik célna lenne, hogy a WTO normákat alkalmazzák az Európai Unióban, az európai vállalatok keretében. Tehát egy szociális konvergenciát célozunk meg, és az etikai szociális normáknak az elérését és az emberi jogi normáknak az elérését. Tehát ez egy nagyon hosszú munka eredménye, és épp ezért szerettem volna megosztani önökkel, és mindjárt befejezem. Hallottam a jelentéstevőtől, aki olyan lehetőségeket említett, amik ehhez közelítenek, de, és én ezért mondtam, hogy ez az egyik megoldás a vállalkozások, vállalatok számára. Thank you, Mr. Boulon. And now Mr. Tavares. Tavares úr következik. Thank you very much. Uh, well, I, I, first I have to apologize because I didn't hear to, to all the... Először is elnézést kérek hogy egy részében nem voltam itt az előadásoknak, és lehet, hogy az első kettőt, amit meghallgattam, azután ki kellett mennem, és nem tudom, hogy arra a kérdésre, amit most fölteszek, arra esetleg már is hangozhatott a válasz, ráadásul nem is tudok annyit a témáról, mint Haut kollega és esetleg mások. Tehát nagyon egyszerű kérdésem van, naív kérdés, ha úgy tetszik. Olyan vállalatok, amelyek együttműködnek a különböző elnyomó rezsimek elnyomó gépezetével, és nem olyasmire gondolok, mint amiket Anna Gomes mondott, hogy indirekt módon szolgálják ki a rezsimet, hanem mondjuk olyan cégek, amelyek a rendőrség kiképzésében vesznek részt, vagy olyan szoftvert árulnak, adnak el, amelyeket aztán az adott ország titkos szolgálata vagy titkos rendőrsége használ fel vagy fegyvereket árulnak, -e, árulnak -e ezekbe, adnak el ezekbe az országokba, vagy olyan programokat, amelyek révén dekódolhatják a kódolt információt, vagy szatellit technológiát, stb. Na most van-e módja, vagy lesz-e módja annak, hogy az európai adófizető megtudhassa, illetve biztos lehessen abban, hogy ilyen cégek ne kaphassanak pénzt tőle. Tehát az adófizetők pénzét ne kapják meg azok a cégek, amelyek ilyen elnyomó rendszereket konkrétan támogatnak. És mi van akkor, hogyha leányvállalat űzi ezt, akkor az anyacéget el lehet-e érni? Van-e fekete lista ezekről a cégekről? Lehet-e azt elérni, hogy a tagállamok se támogassák ezeket a cégeket. Ez lenne a lényege a kérdésemnek. Vannak kétségeim is. Szeretném, ha ezt ki tudnám jelenteni, vagy kijelenthetnénk egy érdeklődő európai polgárnak, hogy ha esetleg azt kérdezi, hogy mondjuk az a cég, amelyik érzékeny szoftvert adott el európai, bocsánat, elnyomó rendszereknek, azok nem kapnak adófizetői pénzeket. Tehát ezt, ebben biztos lehet-e az adott polgár? Ez a, ez a kérdés egyszerűen röviden köszönöm. Nekem is vannak kérdéseim és megjegyzéseim. Davis asszony, ön azt mondta, hogy ez ASEAN régióban készítenek egy tanulmányt a vállalkozások és az emberi jogok kapcsolatáról, ez egy fontos téma. Itt nálunk a DROA-ban a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények szerepéről van egy tanulmány az ENSZ irányelveinek, guiding principle-jeinek végrehajtásában. Otten úrral pedig nagyon nem értek egyet, sajnálattal mondom, abban, hogy a piac a globalizált világban megváltoztatja az üzleti magatartást. Ez igaz lehet a fogyasztói javakat előállító cégekre, de olyan cégek esetében, amelyek elsősorban államoknak adnak el technológiát, ezek esetében ezt nem lehet biztosítani. Például az én régiómban is van egy olyan cég, amely különböző technológiákat ad el, telefonnal, kommunikációval kapcsolatos technológiákat, amelyek egyébként arra is felhasználhatóak, hogy lehallgassanak telefonhívásokat. Tehát szerintem ott, ahol olyan termékekről van szó, amelyet nem az átlag fogyasztó vásárol, ott nagyon nehéz a piacra bízni ezt a feladatot. Németországban ezeknek a cégeknek a kormányt tájékoztatniuk kell arról, hogy exportálnak, de nem kell engedélyt kapniuk, mondjuk olyan engedélyt, amelynek kiadása során figyelembe veszik az emberi jogokat. Éppen ma hallottam a külügyminisztert, a német külügyminisztert, aki azt mondta, hogy nem támogatja az ilyen termékek vagy szolgáltatások exportját, és remélem, hogy kitart emellett a terve mellett. Tehát az, hogy emberi jogi kötelezettségeket rójunk cégekre. Nem tudom, hogy ez hol tart. Tudom, hogy a Daimler csatlakozott ebbe a globális kezdeményezéshez ehhez a globális kezdeményezéshez. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az ilyen kezdeményezések adott esetben nem javítanak az emberi jogi helyzetem, hanem adott esetben ronthatnak is. Vronszki asszonyhoz a kérdésem. Hall, hallunk konkrét példákat nem kormányzati szervektől, olyan cégekről, amelyek más standardokat alkalmaznak Guatemalában mondjuk. Tehát megvannak a nekünk tetsző standardjaik itt Európában, de máshol ezt nem alkalmazzák. Nyilvánvalóan a konkrét példák szükségesek, csak akkor tudjuk felemelni a szavunkat. Most Árnó asszonynak adnám meg először a szót, tehát fordított sorrendben megyünk, és kérem, hogy viszonylag röviden válaszoljanak, mert nincs elég időnk. Eh, FT, FTA vonatkozásban Kolumbia Peru Hautúr kérdésére válaszolva, hol van a rendelkezés? Nos, a fenntartható fejlődés klauzulában van ez eh, az előírás, amely a civil társadalomról is eh, szól. Nem tudom citálni a bekezdés számát fejből. Ami a GSP plusz rezsimet illeti, itt van Kolumbia, ott GSP plusszal kapcsolatban az ILO szabályok és emberi jogi szabályok érvényesítésére nagyon odafigyelünk. Egy külön párbeszéd van erre. EU delegációk, többet tehetnénk, mondta több hozzászóló emberi jogi témában a delegációk figyelmét fel kell hívni ezekre az ENSZ guiding principle-ekre, annak érdekében, hogy ők maguk is lobbizzanak a kormányoknál, hogy ezeket az irányelveket vegyék figyelembe. Lambrinidis úrnál felvetem ezt a témát. Nemzeti terv, ez, az, ez a foglalkoztatási főigazgatóságra tartozik. Átadnám a szót a kollégámnak, Richard Howitt válasza, kitől, jön a, kitől jönnek az adatok. Említettük a szakpolitikai koherenciát, és valóban az Európai Bizottságnak erre oda kell figyelni a saját kötelezettségvállalásaink teljesítésénél, illetve a prioritások teljesítésénél. Itt ezek a dolgok még gyerekcipőben járnak. A második kérdés, hogy mit teszünk majd ezekkel a nemzeti e, tervekkel. Nos, először is a CSR-rel kapcsolatos e, bizottsági közleményben felkértük a tagállamokat arra, hogy nemzeti cselekvési terveket készítsenek annak érdekében, hogy a tagállamok átvegyék a felelősséget ezen a területen, ami az EU-t illeti, az Európai Bizottság ezeket a cselekvési terveket meg fogja kapni, nem tudom milyen formában, meg fogjuk kapni őket, és azok talán majd eh, a prioritásokon túlmenően a következő lépéseinket is meghatározhatják. Davis eh, asszony következik. Thank you. Köszönöm. Három kérdésre fogok válaszolni az edinborai tanulmányjal kapcsolatban, Richard. E, ez konkrétan hozzám intéződött ez a kérdés. Úgy gondolom, hogy ez egy jó vizsgálat volt, e, e, amelyben megvizsgáltuk az átfogós EU-s keretet, és konkrét nemzeti példákat is megnéztünk, de hogyha például az igazságszolgáltatás való hozzáférésről beszélünk, ami az egyik legfontosabb végrehajtási kérdés. Nos, itt arról van szó, hogy mi van meg ugye tagállami szinten, illetve mi van uniós szinten, hogy meghatározunk azt, hogy kinek mi a felelőssége, kinek mi a hatásköre, és így tovább. Hogyha pontosabban tisztában akarunk látni, akkor ezt a két keretet össze kell rakni. Remélem, hogy a nemzeti cselekvési terv valahogy ellensúlyozza majd ezt az edinborói tanulmányt annak érdekében, hogy összehasonlítható, összevethető legyen az egész. Aztán a Google-el kapcsolatos kérdés. Én reagálok erre, nem tudom, hogy más fog. -e. Nos, ezek az iránymutatások nem azért kerültek kifejlesztésre, hogy konkrét helyzetekbe jelentsenek iránymutatást elvi szinten olyan iránymutatást adhatnak e, ezek, hogy a YouTube vagy a Google megfelelő eljárásokat alkalmazott e, annak érdekében, hogy kezeljen ilyen helyzeteket. Amit láttunk itt, ugye a USA kormány azt kérte, hogy ezt vegyék le a rendszerről. Nos, egy-egy ilyen döntés egyértelműen nem politikai nyomásra születik meg el kell gondolkodni, figyelme kell ugye az emberi jogi vonatkozásokat is, e, és e, mm, az esetleges e, ennek esetleges kihatásaival mindig számolni kell, ezt kell megnézni, hogyha megnézni, hogy milyen hatással lesz ez az egész azokra, vagy arra, akik készített ezt a filmet, vagy azok, akik éppen a helyszínen vannak. Nos, tehát a cégnek, az adott cégnek megfelelő járásokkal kell rendelkeznie. Google az IKT és ágazati irányítási rendszerünkben részt vesz, és ezt elég aktívan teszi. Aztán, amit Tavares úr vetett fel, és amire az elnök is rámutatott, a kettős felhasználás igenis komoly probléma. Gondolok itt ugye az ikt területen a mm, megfigyelő cégre. Nos, kell, hogy legyen valami kockázatelemzés, amelyet a cégeknek nyújtunk, amelyek olyan, tehát kerülhetnek ilyen helyzetbe, amikor olyan helyre értekesítenek, ahol lehetnek gondok. Mindenképpen lehet természetesen ilyen fekete listákat készíteni, de ugyanígy ennek mintára lehet fehér listákat is készíteni. Ki tevékenykedik ezen területen, kinek van jó rendszere, ki használja ezt az uniós rendszert, kiben bízhatunk, ezekre mind-mind választ kapunk ebből. Hogy tehát, hogy lehet elkerülni az esetleges visszás hatásokat. Kitűnő a kérdés, többféle válasz létezik erre. Dr. Otten következik. Mindenek előtt köszönöm ezeket a megjegyzéseket és kérdéseket, nagyon érdekesek és hasznosak voltak. És ezek is azt mutatják, hogy a különböző megközelítések, különböző válaszok mások, és egyes aspektusokat, részleteket máshogy kezelünk. Aztán Gomez hogy megjegyzéseire reagálnék a korrupció és az emberi jogok kapcsolata. Ez mindenképpen egy nagyon fontos téma. Talán nem véletlen az, hogy az első helyen kell ugye foglalkozni ebben a Global Compactben az emberi jogok a korrupcióval. Mi, a, mi, mint cég, a múlt hibáiból sokat tanultunk, és ahogy említettem a bevezetőmben is, mi tényleg széles körben lépünk fel ezen a területen, és meglehetősen magas szintre jutottunk el ebben miután versenyképesek szeretnénk maradni, és az egyenlő játéktér érdekében azt szeretnénk, hogyha más cégek is eljutnának ide. Úgy gondolom, hogy ez a Global Compact és az ENSZ iránymutatásai nagyon jó keretet adnak, és nagyon jól vázolják az utat ehhez a célhoz. Ez nem könnyű sehol a világon, említett egy konkrét országot, de van számos más ország, ahol az üzleti tevékenység tisztességes körülmények között nem igazán lehetséges, sőt talán lehetetlen. Éppen ezért az igazgató tanácsunk irányításokat fogalmazott meg az összes értékesítő számára, hogyha, hogyha nem tudnak tisztességes körülmények között üzletelni, akkor hagyják az egészet. Ez egy egész világos, aztán világos szavak ezek a cég keretein belül és ezt igyekszünk is ugye végrehajtani. Meglehetősen optimisták vagyunk azt illetően, hogy igenis vezető szerepet tölthetünk be ezekben a folyamatokban. Igyekszünk ilyen elveket alkalmazni ugye a különböző országokban, és ezzel tudunk előre lépni, előre haladni alapjába véve egyetértünk vezető civil szervezetekkel abban, hogy ennek érdekében érdemes tevékenykedni, és hogyha azonnal nem is oldódik meg a hiba, akkor is érdemes esetleg az országban maradni és igyekezni tisztességesen üzletelni a nemzeti jó jogszabály alkotás, illetve a jólét érdekében. Vannak olyan helyzetek, amikor erre egyáltalán semmi lehetőség nincsen, akkor tényleg el kell köszönnünk ettől az országtól de úgy gondolom, hogy ki kell tolnunk ezt a, a határt azért, ameddig megy, és tudom azt is, hogy nagyon sok civil szervezet egyetért velünk ebben, annak érdekében, hogy tényleg fejleszék, javítsák a körülményeket. És ez kapcsolódik egy kicsit a mm, kereskedelmi megállapodásokhoz is, mi csak attól tartunk, hogy túlterhelődik az egész rendszer. Úgy gondolom, hogy egy konkrét és egy jellegű megközelítés az ilyen helyzetekben talán többet segítene, tehát meg kell keresni a legjobb eszközt az előrelépés érdekében. Néha úgy gondoljuk, hogy a túl mm, sok, túl nagy bonyodalom nem igazán segít. Hautier is tett fel kérdést a kötelező jelentéstétel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ezzel a jó jelentéstételre sok mindent el lehet érni, és gyakorlati tapasztalatom is gyakorlati tapasztalatunk is segített abban, hogy előre tudjunk haladni ezen a területen. Tudom, hogy sok más cég, különösen kis cégek néznek szemben nagy nehézségekkel, azon a területen, hogy kifejlesztenek ilyen eszközöket, és amint ez kötelezővé válik, úgy lesznek nehézségeik. Havitz úr megemlítette a, a tanácsadókat ezen a területen. Úgy gondolom, hogy ez csak további nehézséget vetne fel. Holott lehet, hogy egy önkéntes alapú rendszer is ugyanígy jutott minket. Moszki Köszönöm. Csak röviden sokakkal egyetértek abban, hogy ez nem megy magától, de hogyha lesznek átláthatósági követelmények, akkor mind a közhatóságok, mind a közvélemény tudni fogja, hogy hogy tudja kiválasztani a leg megfelelő cégeket. Tehát nem, nem szabad, nem kell attól tartani, hogy túl átláthatóak legyünk. Nos, a Global compact kapcsolatban ö, szeretnék reagálni a kérdésre. Igen, és van egy mechanizmus, amelynek keretein belül van lehetőség jelenteni olyan céget, amely nem feleltem a követelményeknek, azonban az, egyes, az egyetlen kockázat az, hogy itt lekerül a cég neve erről a honlapról. Hát nem tudom, hogy ez túl nagy szankció-e. Nem volt túl sok időnk a prezentációban, ezért nem vettem föl konkrét, nem vetettem fel konkrét példákat, pár jelentéstre utaltam, volt egy francia, belga, luxemburgi cég, amely Kambodzsában a földjogokat sértette meg. Ezt megtalálják ebben a jelentésben. Örömmel adok más konkrét példákkal kapcsolatban is további információt önöknek. Aztán, ami a Maastrichti elveket illeti, nos, a területen kívüli kötelezettségek gazdasági, szociális és kulturális jogok vonatkozásában ez tavaly szeptemberben került elfogadásra. Egy sor jogi szakértő fogadta ezt el. Egy szakvélemény ez nemzetközi emberi jogi vonatkozásban. Ez ugye az ENSZ tagjai, illetve más egyéb részes felek tudnak csatlakozni. Ez azt értelmezi tulajdonképpen, hogy a területen kívüli dimenzió mit jelent ezen kötelezettségek vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy jó eszköz, egy jó lépés, amely megfelelő iránymutatást ad az országok számára. Aztán végezetül Google-el kapcsolatban választ nem tudok adni erre a bonyolult kérdésre, de az emberi jogok és más jogok, más emberi jogok közötti egyensúlyt meg kell találni. Hogyha mondjuk a szólásszabadságot megsértjük, de meg tudunk menteni ezzel valakit, tényleg mérlegelni kell egy, egy adott lépés pozitív és negatív kihatásait. Nos, az világos, hogy erre a kérdésre nincs egyszerű válasz, ugyanúgy, ahogy sok más kérdésre sincs. hogyha érték látják, hogy miről is van szó emberi jogi területen, akkor talán megtalálják erre is megfelelő választ. Köszönöm. Elnök, köszönöm, köszönöm mindenkinek. Nagyon érdekes volt ez. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk, és a két jelentéstevő is több információt kapott. Az etióp helyzetre térünk most majd rá, kérem az ezzel kapcsolatos előadókat. So, um... Rendben. Jön a következő napi rendi pont. Ezt közösen tartjuk az AFET-tel, a külügyi bizottsággal, és a eszmecserét folytatunk a jelenlegi etiópai emberi jogi helyzetről és azt hiszem, hogy az emberi jogi szempontjából ez nagyon is aktuális kérdés, hiszen a, a nyilván, véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban nagyon sok újság újságírót és politikusokat letartóztattak, és még terrorizmussal is vádolják őket, és hazahárulással, és másfajta bűncselekményekkel. A szakértőktől többet fogunk hallani majd ezekről. Lesz Lee Leskov asszony, aki a Human Rights Watch afrikai igazgató helyettése, aztán Claire San Filippo asszony az Amnesty International Brüsszel irodájából van még itt. Ezen kívül szeretnék emlékeztetni arra, hogy Strasbourgban hallottunk a két svéd újságírónak a letartóztatásáról, akiket 2011. júliusában tartóztattak le Etiópiával és egy etióp bíróság 11 évre ültötte ők, ítélte őket. És az elnökünk is foglalkozik majd ezekkel. Az AFET bizottságban egy jelentést készítünk Afrika szarvával kapcsolatban, vagy Szomáliával kapcsolatban, e, és e, hogyha vannak e, módosítók ezekkel a kapcsolatban, akkor a módosítók benyújtásának hatája egy szeptember 25. Az etipai követséget is tudósítottuk arról, hogy szervez, ezt a meghallgatást szervezzük, de e, úgy látom, hogy itt van a, e, között, a követségnek a képviselője, és e, először meghallgatjuk az előadásokat, és utána a képviselőket is kérjük, de csak két percben szólhatnak hozzá. Persze mindegyik fél még sok mindent tudna mondani, és írásos anyagot is épp ezért kiosztunk, és először Claire San Filippo asszonynal kezdjük. Thank you very much, Madam Chair. Um, the... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Az EFI Európa kormánynak esélye volt arra, hogy a múlttal szakítson, és beszéljünk az emberi jogi eh, helyzetről. Eh, az etiópiai véleménynyilvánítás és egyesülés és szabadság eh, nyomán az emberi jogi helyzetet megvizsgálhatjuk ugyanis a böntetlenség és az elhallgatás a norma manapság. Az emberi jogok megsértése, a e, kínzás, az önkényes fogvatartás és a többi, azok e, mind elhallgatva vannak, nem e, tudósítanak róla, és a jogsértéseknek az, az áldozatai nem jutnak jogsegélyhez. Nos, a törvény Etiópiában és a végrehajtási irányelvek az emberi jogi szervezetnek nem biztosítják a finanszírozáshoz való hozzáférést. Olyan ügynökséget hoztak létre, amely tulajdonképpen akadályozza az emberi jogi szervezeteknek a munkáját, és veszélyezteti az, a, a, a különböző emberi jogi szervezeteknek a munkáját, és az emberi jogvédőknek az útjába akadélyokat állítanak, és a félelem légkörét hozzák létre. Ennek eredményeként legalább 17 szervezetnek meg kellett változtatniuk a mandátumokat. Azok, és nem foglalkoznak már az emberi jogokkal. Ugyanakkor azok, akik továbbra is emberi jogokkal foglalkoznak, azoknak a tevékenységet megkurtatották. Az emberi jogi tanácsnak kilenc ágazati irodáját be kellett, hogy zárjon a 11-ből, és 82%-át az alkalmazottainak elbocsátani. Ugyanakkor az női emberi jogi szervezeteknek 17 eh, eh, ezer nőnek eh, sikerült jogsegélyt biztosítani. Tehát ennek a törvénynek a végrehajtása azt jelenti, hogy nincsen országos emberi jogi szervezet, és nem tudják dokumentálni az emberi jogoknak a megsértését. A, a bűnüldözési szervek és a bíróság nem tud függetlenül dolgozni. Ez azt jelenti, hogy az emberi jogok megsértése az nem lesz jelentve, és nem kaphatnak jogorvoslatot. Ez a törvény nem egymagában al, hanem a célja az volt, hogy elhallgattassák a kritikus hangokat, és 2011-ben eh, támadást intéztek ellene, és ez folytatódott 2012-ben is. A független médiának a tagjait vád eh, eh, elé állítják, és pedig a, a terrorizmus ellenes, a terrorizmus most ellenes tevékenység akadályozásában, és száz újságírót és, és ellenzéki politikust ö, ö, tartóztattak le terrorizmus várjában, és hazavárolás vágyában is, és nem, ö, ö, nem gyakorolhatták a véleménynyilvánítás és egyesülési szabadság jogaikat és a különböző vádak azok úgy hangzottak, mint például kritikus cikkek írása a kormányal szemben, és különböző tiltakozások, stb. 2012. júliusban és augusztusban százakat tartóztattak le, akik tiltakoztak a kormány korlátozásai ellen sokat haza szabadon engedtek, de ugyanakkor sokan maradtak fogva tartva is, és azon nemzeti közösségeknek a tagjait is, akik megfogalmazták kritikus véleményüket. Aztán rendszerűnt kapunk olyan híreket, hogy kínzást alkalmaznak, és a per előtti fogvatartást is, és politikai foglyokat, köztük az újságírókat és az ellenzéki politikusokat is fogva tartanak, és kínoznak is, de amikor ezt a bíróságnak jelentik, akkor ezt nem vizsgálják ki nincsen független nemzetközi vagy nemzetközi független emberi jogi szervezet, vagy a Vörös Kereszt, amely ezekről a megfelelő híreket kapna. A különböző jogi képviselők és a családtagok nem tudnak kapcsolatot teremteni a fogvatartottakkal, és ez annak a kockázatát növeli, hogy kínzásnak és más fajta bánásmódnak, kegyetlen bánásmódnak vetik őket alá. Az EU-nak minden harmadik országa kapcsolatos ö, emberi jogi aggájait meg kell fogalmazni, és Barozó biztos ö, bizottsági elnök úr ö, is, ahogy mondta, hogy fontos azonnal cselekedni azért, hogy a különböző szervezeteknek, emberi jogi és, jól, és segítő humanitárius szervezeteknek segítsenek, és hogy tiszteletben tartassák a szólás, véleménynyelvtartást, véleménynyilvánítás, egyesülés és gyülekezés szabadsági jogokat. A terrorizmus elleni proklamáció mindezekkel a kérdésekkel foglalkozik, és követelik, hogy szabadon bocsássák azokat, akiket most fogva tartanak, és az EU kínzással kapcsolatos iránymutatásaival kapcsolatban azonnal hozzáférést biztosítsanak a különböző fogvatartó intézményeknek azért, hogy, hogy a kínzással kapcsolatos vádaknak utána járhassanak. És Etiópiában ne használják tovább ezeket a helyeket, és tartsák tiszteletben a fogvatartottak jogokat. Az Európai Parlament azt kéri az eks től és a tagállamoktól, hogy hangoztassák hang, hangjukat az etiópiai emberi jogi sértésekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Most pedig akkor Lefkov asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. For inviting Human Rights Watch to participate in Köszönöm, hogy a Human Rights Watch-ot meghívták, hogy részt vegyen ezen az ülésen. Ott kezdeném, amit az elnök asszony mondott, mint ahogy önök is tudják, néhány nappal ezelőtt szabadon bocsátottak két svéd újságírót, miután egy évet börtönben töltöttek a 11 év rájuk szabott börtönbüntetésből. Van, aki azt gondolja, hogy ez a haladás vagy a fejlődés jele, és Etiópia talán jó irányban indult el. Én azonban óvatosságra intenék, ennek az eseménynek ne tulajdonítsanak ilyen értelmezést több okból is. Először is eh, ne felejtsük el, hogy ez a két újságíró egy évet töltött börtönbe, eh, és eh, a munkájukért, a munkájuk végzéséért kerültek börtönbe márpedig az újságírói munkát a kormányoknak tiszteletben kellene tartaniuk, és a világ nagy részén tiszteletben is tartják. Emellett már csak azért sem szabadna jó jelként ezt értelmeznünk, azt mondva, hogy Melez Zelevi miniszterelnök halála óta különböző pozitív fejlemények történtek. Nos, azért sem szabad így értelmezni, mert már hónapok óta tervezik ezt a szabadonbocsátást, még a miniszterelnök halála előtt elkezdték, és egyébként az etióp új év alkalmából általában több ezer foglyot szoktak szabadonbocsátani évente Etiópiában. Tehát az egyetlen értelmezése ennek a szabadonbocsátásnak az az, hogy egy megfelelő pillanatra várt az etióp kormány eh, arra, hogy szabadon engedje ezt a két újságírót, mert maguk is úgy látták, hogy elég kínos őket fogva tartani. Ez volt az első lehetséges alkalom, hogy szabadon bocsáthatták őket. Amennyiben mi amennyiben tényleg lenne jelentősége ennek a szabadonbocsátásnak, illetve tényleg valami pozitív jelet akart volna küldeni az etióp kormány, akkor szabadon bocsátja ez Eszkender Negát, vagy a többi etióp újságírót. Eszkender Nega három éve van már börtönben online cikkek írásáért, eh, amelyben merte megemlíteni az arab tavaszt, emellett az ellenzék támogatói közül is sokan vannak börtönben. Nagyon soknak a nevét se ismerjük, nem tudjuk há, mennyi ideje vannak börtönben, mert vagy egy titkos katonai börtönben tartják fogva őket, vagy más biztonsági szervezetek, hatóságok titkos börtöneiben nincs független monitorozása az emberi jogi helyzetnek. Etiópiában nekünk, emberi jogi szervezetként fogalmunk sincs arról, hogy mennyi politikai fogoly sínlődik etióp börtönökben, mert egyszerűen nem utazhatunk be az országba. Nem csak, hogy a börtönökben nem látogathatunk el, hanem az országba alig lehet bejutni. Ezzel elérkeztem mondani valóm második főbb mondani valójához, érvéhez. Én már 15 éve foglalkozom Afrikával, és azon kívül is Kelet-Afrikával. Etiópia emberi jogi oknyomozók számára a leg nehezebb terepek egyike, és nem a konfliktus miatt, mert én dolgoztam már Szudánban, Elefántcsontparton, Szomáliában, nem a konfliktus miatt nehéz ott dolgozni, hanem a félelem légköre miatt nehéz ott dolgozni, amely az etiópok millióit kényszeríti hallgatásra. Nem mernek beszélni az életükről, a jövőjükről, és különösen nem a kormányról. What we've seen amit az elmúlt hét évben Etiópiában láttunk, az ennek a félelemnek a, az elburjánzása és súlyosabbá válása, ez több trendhez köthető. Ezek közül talán a legfontosabb az az, hogy a 2005-ös vitatható választások óta Etiópia emberi jogi helyzete folyamatosan romlik ahogy a kolléganőm ékes szólóan elmondta, született egy sor törvény, amelynek révén megszületett a jogi kerete az emberi jogok és az ellenállás letörésének, büntetlenek, büntethetetlenek a biztonsági erők alkalmazottjai, csak a Human Rights Watch dokumentált, mi magunk dokumentul dokumentáltunk emberi emberiség elleni bűncselekményeket, háborús bűncselekményeket, amelyek az ember, amelyeket az etióp hatóságok követtek el. Ezek súlyos bűncselekmények, amelyek nem vontak maguk után büntetést a szomáli területeken, a eh, nyugati részén az országnak, a keleti részén az országnak, és Addis Abebában eh, is történtek ilyenek. Ne felejtsük el, hogy Addis Abebában 2005-ben 20, 200 embert lőttek agyon a eh, rendfenntartó erők, és 30 ezer embert gyűjtöttek be. Ez az öröksége a halott miniszterelnöknek, erről nem szabad megfeledkeznünk. All of you who are members of parliament or working in the commission. Mi azt szeretnénk, ha az európai politika megragadná ezt a lehetőséget, amely most nyílt meg számunkra, az emberi jogokat az Európai Unió regionális politikájának homlok terébe kell állítani. Sajnálatos módon az elmúlt évben háttérbe szorult az emberi jogok kérdése. Megnéztem a jelentés tervezetet, és nem akarom bántani a jelentés szerzőjét, de azért hadd mondjam el, hogy az EU politikájából hiányzik az emberi jogi aspektus. Nagyon érdekes biztonsági felvetések, biztonságpolitikai felvetések vannak ebben az anyagban, de a különleges etióp helyzetnek bizonyos aspektusai hiányoznak. Az elmúlt hét év után, hét év romló folyamatai után lehetne ezt az országot jobb irányba noszogatni, és ez hiányzik ebből a jelentésből. Tudjuk, hogy milyen tettekre van szükség. Ahogy a kollégám is mondta, kritik, kritikus jogalkotási reformra van szükség. A terrorizmus elleni törvényt, illetve a civil szervezetről szóló törvényt vissza kell vonni, mert ezek megfojtják a civil szervezeteket, illetve a reformot Európában. Az elszámoltathatóság hiánya a rendfenntartó erők körében megerősíti, felerősíti a félelem légkörét. Az etióp kormánynak komoly erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy eljárásokat indítson a legsúlyosabb, legkirívóbb bűncselekmények elkövetői ellen, és tudom, hogy lejárt az időm, de végezetül még annyit mondhatnék, mondanék, hogy Etiópia barátainak kell az emberi jogokra felhívni a figyelmet, és az emberi jogok fontosságát fontosságáról meggyőzni Etiópiát, mert csak így lesz stabil, szabad és gazdag. Köszönöm szépen. Most pedig az E. e Kajász nevéről, részéről Thomas Handel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az etióp kapcsolatokért vagyok felelős, Thomas von Handelnek hívnak, és nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatok. Az EKS keretein belül figyelemmel kísérjük az etióp helyzetet, mint itt a helyszínen, mint az Addis Abebai képviseletünk segítségével, amely ugye fontos szerepet játszott a EU-s országok helyszíni képviseletében is. Sokat tettünk Etiópia érdekében is, amit más afrikai országok érdekében is megtettünk a 2011-es évek területén. Demokrácia és az emberi jogok nagyon fontos szerepet játszanak az Etiópiával fenntartott kapcsolatainkban. Érdekünk az, hogy tovább tudjunk lépni gazdasági fejlődés, élelmiszer segítségnyújtás, és így tovább, valamint béke és biztonság területén is. Ennek ellenére osztjuk a polgári és politikai jogokkal kapcsolatos aggájaikat, természetesen ezt itt is és a helyszínen is követjük, valamint a alapvető emberi jogok tiszteletben tartása is fontos. Úgy gondoljuk, hogy a partnerségünk jó eredményekkel járt együtt. Etiópia tovább tudott lépni energiaügyben is. Ez ad alapot ahhoz, hogy párbeszédet tudjunk folytatni a demokráciai alapelvek, jogállamiság, emberi jogok területén is. Vannak bizonyos aggájaink, elég súlyos aggájaink, de teljes mértékben igyekszünk kiaknázni az etióp hatóságokkal a minden lehetőséget arra, hogy tényleg hallassuk hangunkat. Köszönöm ennyi. Elnök, köszönöm. Komes asszony következik, aztán Tánok úr, valamint Tavaris úr. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy aki ismeri Etiópiát, és elég őszinte is, az csak azt a véleményt oszthatja, amit Lefkasz is elmondott, el kell, hogy mondjam, hogy Etiópia ügyében az Unió tényleg, tényleg lépett fel, és ez az elmúlt években csak erősödött. Az emberi jogok tiszteletben tartása nem áll túl erős ö, lábakon, és amit a külügyi szolgálat képviselője is elmondott, tömören ugyan, az is csak ezt mutatja. Miről beszélünk? A jó kormányzás, a jogállamiság egyáltalán nincs hitetben tartva az országban. Rámutattak erre többen, rámut itt a helyszínen is, és mm, néhányan azt mondják, több százan, több ezeren vannak politikai foglyok például az országban. Pusztán azért, mert felemelték a hangjukat, munkájukat végezték újságíróként, stb. a terrorizmus ellenes jogszabályok és a segítségekre vonatkozó jogszabályok is csak rontanak a környezeten. Charles aki ugye most a jelentéssel foglalkozik az ő nevében és elmondhatom, hogy Enver Hodja rendszere jóságos volt ahhoz képest, amit most Etiópiában látunk. És tudom, miről beszélek, 2005-ben ott éltem. Itt arról van szó, hogy felemeljük a hangunkat, és ezt nem tette az Egyesült Államok az elmúlt években például. Amikor 2005-ben volt az a vérengzés, amire Lefkoszon is utalt, 12 ezer ember tartóztattak le egy éjszaka alatt szinte. Akkor felemeltük a hangunkat, és pár hónapon belül mindenkit szabadon engedtek. Most nyilván most nem szólunk semmit. A svéd újságírók is fel is kerültek, eh, és most számolnak be arról, most olvastam például, a New York, hogy mi történt velük a New York eh, Times-ban írnak például a bizonyítékok eh, mahinálásáról, amiket ellenük felhasználtak például, és tudomásuk szerint, hogy a politikai foglyok továbbra is a börtönökben vannak. Nos, el is felejtettem, mit akartam mondani fáradt vagyok. Na mindegy. Szóval egyetértek azzal én is, hogy tényleg ö, valami lehetőség van talán most a kezünkben. Ugye két napja került hivatalba az új miniszterelnök, és úgy gondolom, hogy ez is egy ok arra, hogy igenis felemeljük a hangunkat így uniós részről, és kérjük, kötelezzük Etiópiát arra, hogy nemzetközi szinten megfeleljen a kötelezettségeinek mi és úgyis, mint uniós partner, mint AKC partner, és tegye meg ezt az emberi jogok területén és a katonai egyezmény alapján. Igenis, szabadon, a politikai fogok szabadon engedélyeset kell követelni, a terrorizmus ellenes és segélyszerzekre vonatkozó jogszabályok visszavonását, ez szükséges az, hogy a párbeszéd menjen. Biztos vagyok abban is, tudom, hogy az etiópok is demokráciát akarnak. Egész egyszerűen nevetséges, hogy az Unióban azt az érvet használjuk, hogy az ellenzék annyira gyenge és töredezett. Hát világos, hogy töredezett, hiszen nincs lehetőségük fellépni. Seker támogatja őket, világos, és ennek ellenére létezik diaszporában, talán az országban nem, de mivel a haza, ugye, aki ö, ilyen tevékenységre vetemedik, az könnyen börtönbe juthat. Az Unió meg mit csinál? Ö, itt, itt, ö, ugye a miniszterelnök után takarítunk, aki itt halt meg Brüsszelben, júliusban, és az országban csak egy hónappal később jelentették be. Ez is jól mutatja, hogy milyenek a tendenciák a kormányzországok körében. Most talán az új miniszterelnök helyettessel, illetve miniszterelnökkel tovább tudunk majd lépni, és remélem, hogy további meghallgatások lesznek, majd beszélünk Etiópiáról, beszélhetünk a bírákkal, akiknek el kellett menekülniük az országból, mivel esetleg olyan dolgokra jöttek rá, hogy mi volt a szerepe a miniszterelnöknek a vérengzésekben, és így tovább. És reméljük, hogy egy olyan párbeszédet tudunk majd folytatni, amely el tovább tudunk lépni, és amely nem vezet politikai zavarhoz. Köszönöm. Tánok úr következik az AFET jelentés szerzője. Köszönöm szépen, elnök asszony nagy érdeklődéssel hallgattam a hozzászólásokat, és különösen Anna Gomes szenvedélyessége ragadott meg. Amikor Addis Ababában voltam, akkor találkoztam a Zenavi elnök úrral, és és joggal kritizálták élete alatt, mert az emberi jogokkal kapcsolatban nagyon rossz a az eredménye, és különösen Oromiában, de ugyanakkor mégiscsak jó dolgokat tett az ország számára, tehát elég vegyes a kép, de sajnos az emberi jogi oldala ennek a történetnek eléggé szomorú. Én vagyok a jelentéstevő Afrika szarmával, szarmával kapcsolatban Levkov asszony, és elsősorban a regionális gazdasági integrációban EU-val való kereskedelmi politikával kapcsolatban foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, elsősorban a Szomáliával kapcsolatban és a terrorizmussal kapcsolatban. Ugyanakkor én mind Etiópiában, mind más országokban, a, szomszédságokban foglalkozom az emberi jogi kérdésekkel, hiszen ezek közül sok rendőrállam, és és elsősorban Etiópiában a félelem uralkodik. Ne felejtsük el, hogy Etiópia, amely geopolitikai szempontjából egy fontos ország az EU számára, az utóbbi húsz évben elég sötét időszakat eh, eh, ért, élt meg, amikor a terrorizmus uralkodott, és nyilvánvalóan most eh, hatalmas átmeneti időszeket élt meg az utóbbi két évtizedben, és valóban Szomália és Eritrea részéről terrorista fenyegetése alatt kell, hogy éljenek. Épp ezért árnyaltan kell foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, hiszen valóban voltak emberi jogi visszaélések és szörnyűségek, de és valóban nem lehet büntetlenül hagyni ezeket a tetteket, és meg kell nevezni a bűnösöket. Egy Haile Mariam Dezoleget nevezték ki miniszterelnöknek, és hát reménykedhetünk abban a Brüsszelben és az EU fővárosokban, hogy talán változások lesznek. Nem tudom persze, hogy, hogy szabadon bocsátják-e az újságírókat, de reméljük, hogy az emberi jogok területén változásokat, javulást fogunk tapasztalni de egyelőre a kormány nem nagyon segít ebben, de reméljük, hogy a megfelelő irányba lépnek el egy új kormány és egy új miniszterelnök vezetésével, akivel még nem találkozhattam, de majd remélem, hogy látom, hogy tulajdonképpen mit képvisel. Köszönöm szépen, Tavares úr. Köszönöm szépen. Röviden szólok hozzá be kell vallanom, hogy nem egészen e, értem, hogy Etiópia miért nem prominensebb az emberi jogok e, kérdésének tárgyalása során a világban. Egyszerűen nem sokat emlegetik. De amit hallottunk e, az előadóktól, Charles Tanoktól és Anna Gomestól, sokkal jobban kellene ismernünk ezt a helyzetet. Épp ezért azt javaslom, hogy küldjünk egy küldöttséget eh, Etiópiába, és talán, mivel most itt van eh, a nagykövet, eh, szeretném kérdezni, hogy mi a hivatalos álláspont az Etiópiával kapcsolatok terén. És mit lehet tenni az, a foglatartottakhoz való hozzáférés érdekében. André Kineje asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, litvánul fogok hozzászólni. Először is szeretném megköszönni az összes hozzászólónak és előadónak az információt, ugyanis ez nagyon fontos volt. Két elemet szeretnék kiemelni, amelyek nagyon fontosak. Először is a megfélemlítésnek a légköre, amely e, uralkodik az országban, és amely megmagyarázza, hogy miért nehéz a jogsértésekkel foglalkozni. Egy másik fontos megjegyzés volt, hogy, és pedig, hogy az utóbbi öt évben az Európai Unió az emberi jog kérdését hanyagolta. A külkapcsolatok, az EKS szerepét illeten, amelynek különleges stratégiája van Etiópiával, Etiópiával kapcsolatban, mert 2010-ben hagytak jóvá. Ezzel kapcsolatban annak alapján, amit ön mondott, nem tudom, hogy mit, minek higgyünk a stratégiának, vagy pedig a civil szervezeteknek, amelyek hallották hangjukat, hallották hangjukat eh, azokkal az emberekkel, ezrekkel kapcsolatban, akiket megkínoztak eh, börtönökben, és az emberi jogaikat megsértették. Levkov asszony, azt szeretném kérni öntől, hogy az emberi jogi stratégiával kapcsolatban tegye meg megjegyzéseit, tehát hogy ezt az EU stratégiát hogyan hajtják végre Etiópiával kapcsolatban. Ennek nem csak papíron kellene léteznie, hanem gyakorlatban is. Ezen kívül visszhangozni szeretném Kales asszonynak a véleményét, és pedig, hogy gyakran beszélünk az európai kül- és biztonsági politikáról, amely tartalmazza az emberi jogi elemeket. És hogyha az emberi jogok a középpontjában állnak ezeknek a szakpolitikáknak, akkor mennyit érnek, hogyha nem tudjuk a gyakorlatban alkalmazni őket? Elnök. Most pedig az etióp követségnek a képviselője fog hozzászólni megkapja a szót, de kérem ne hosszabban, mint három percben, mert már fél órát késlekedtünk. És kérem, hogy Tavares úr kérdésére is válaszoljon, azért, hiszen ő azt javasolta, hogy e, Etiópában küldettséget kellene küldeni. Elnök asszony, először is szeretném megköszönni a az albizottságnak azt, hogy meghívta a nagykövetséget, hogy vegyen részt ezen a vitán, és remélem, hogy adnak néhány percet, hogy felolvassam a nyilatkozatomat. A kotonói megállapodásról is beszélnünk kell, amely a partnerség és együttműködésről szól, illetve az AKC országok és az EU kapcsolatrendszereiről. A kotonó megállapodás a konzultációs és politikai párbeszéd mechanizmusairól is szól átlátható, szokásos, rendszeres párbeszédre szólítja fel a feleket. Ennek a mechanizmusnak a végrehajtásával az etióp kormány az együttműködés szellemében az Addis Abebai delegációnak minden hozzáférést megadott a regionális elnökökhez kell érintkezhet a delegáció a miniszterelnökökkel, miniszterelnökkel és minden témát felvethet a delegáció ugyanakkor a brüsszeli etióp delegáció nem élvez ilyen kapcsolatokat a albizottsággal. Az elmúlt egy évben szerettünk volna önnel beszélni, ez nem sikerült. Mi úgy gondoljuk, hogy az a rendszeres párbeszéd az fontos ahhoz, hogy megfelelő és egyenlő partneri kapcsolat alakuljon ki Ön bezárta az ajtaját előttünk, elnök asszony, és nem adott lehetőséget arra, hogy a szakbizottságot támogassuk, tájékoztassuk arról, hogy milyen kívásokkal szembesül Etiópia. Most meghívták az etióp nagykövetséget arról, azzal kapcsolatban, hogy beszéljen az emberi jogokról. Ez egy kiegyensúlyozatlan és nem tisztességes módszer Etiópia demokratizálódás útját járja. Ez alatt az időszak alatt sokat értünk el, például kétszámjegyű gazdasági növekedést is. Aláírtuk a regionális emberi jogi megállapodásokat, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gazdasági, társadalmi, politikai, eh, szociális jogokat is garantáljuk az országban. Eh, fokozatosan elérjük ezeket a célkitűzéseiket. mi vagyunk az elsők, akik elismerik, hogy még a demokratikus intézményeink felépítése érdekében sokat kell tennünk, a szegénység elleni fellépésben sokat kell tenni, a támogatást és a konstruktív kritikát örömmel fogadjuk. De a konstruktívra hangsúlyt fektetnék, mert az elfogult, pontatlan kritikában volt inkább részünk Különösen fájó ez a gyász heteiben és napjaiban. Sajnálatos, hogy ezt az alkalmat tartják a legmegfelelőbbnek a kritika megfogalmazására. Az önök albizottságának jelentése és az emberi jogi szervezetek kritikáira nem reagálok, mert nem a partnerség szellemében születtek. Ön olvassa, ön olvassa nagykövet úr, kérem, hogy a fénymásolatot Etiópiában, mint máshol is, az intézményeket meg kell erősítenünk és felépítenünk az országot. Emellett oda kell figyelnünk az oktatásra, amely hozzá fog járulni a jobb kormányzáshoz, és az elnökasszony elnökasszony, elnökasszony félbeszakítja, két mondatot ad még az elnökasszony, vagy kikapcsolom a mikrofonját, mondja. Madam Chairperson, let me conclude. Thank you. for allegation... Befejezném, elnökasszony. A követelések és a tettek időzítése nagyon fontos. A demokratikus kultúra e, elterjesztéséhez e, a különböző kapacitások kiépítésére van szükség. Köszönöm, az elnök asszony elvette a szót. Köszönöm, egy e, fénymásolatot kérnénk a szövegéből. Ön is világossá tette, hogy a demokrácia mellett az emberi jogok is egy nehéz téma. Az önök nagykövetétől kaptunk felkérést, mondja ön, én nem tudok erről, sem pedig a titkárság, de természetesen, mivel nagyon komoly emberi jogi problémák vannak az ön országával, nagyon szívesen találkozok a nagykövetükkel, és áttekintjük az emberi jogi problémákat. amennyiben a mi bizottságunk úgy dönt, hogy ellátogat, és önök ezt hagyják, akkor megint ez egy újabb lehetőség lesz a párbeszédre, illetve a beszélgetésre. Andrikéne asszony feltette egy kérdést Levkov asszonynak, amire rövid választ várunk, és aztán lezárjuk ezt a témát. Köszönöm, nagyon nehéz röviden fogalmazni egy ilyen nehéz témáról bonyolult ügyről van szó, és valóban a nüanszok néha nem lehetségesek. A különböző anyagokban részletes információk szerepelnek, de nagyon röviden az EU stratégiájáról azt gondolom, hogy a legfontosabb téma az az, hogy az elmúlt hét évben romlás következett be az Európai Unió hozzáállásában itt eh, nem csak arról van szó, hogy 20 év után még mindig átmeneti kormányról van szó, és további időre van szükség, hanem egy nagyon éles visszafejlődést láttunk az emberi jogok területén az elmúlt 7 évben. A probléma az EU stratégiával és más több kétoldalú stratégiával, illetve a donorok stratégiájával, az, az az, hogy nem látjuk, hogy elismernék, vagy tudatában lennének a helyzet romlásának, akár nyilatkozatokban, akár szakpolitikában. Természetesen papíron kötelezettséget vállalnak az emberi jogok fejlesztése mellett, de ezt a terepen nem látjuk, hogy megvalósulna. Az elmúlt négy évben is ahogy megszülettek ezek a törvények, ahogy láttuk, hogy újságírókat börtönöznek be, láttuk, hogy megkétszeröződött a segítség, a segély. Már majdnem 4 milliárdot ér el a, a segély összege. Nem tudom, hogy néz neki ez a két ábra összevetve. Egyrészt nő a támogatás, másrészt, másrészt romlik az emberi jogi helyzet. Köszönöm mindenkinek. Azt gondolom, hogy az etióp helyzet talán a jövőben gyakrabban kerül a napirendünkre, és a miniszterelnöki székben való váltás az országnak is lehetőséget ad, hogy felülvizsgálja emberi jogi álláspontját. Most pedig az emberi jogi stratégiával fogunk foglalkozni, Tavares úr jelentése, az EU emberi jogi stratégiájának felülvizsgálata. Júliusban tartottuk az első eszmecserét, most lesz a második eszmecsere, megszülettek a különböző nyelvi változatok. Hadd tájékoztassam önöket, hogy itt vannak az árnyék előadók, Gál asszony is itt van a néppártól, Obiesz úr a szociáldemokratáktól, Kazák úr szintén árnyék előadó, most őt még nem látom, Tavares úrnak adom meg a szót. Thank you very much, I will... Nagyon köszönöm, és portugálul szólok hozzá lehetőséget biztosítván önöknek, hogy feltegyék a fülhallgatókat. Nagyon köszönöm. Kedves kollégák, igyekszem röviden fogalmazni a tervezett bemutatása során. Folytattunk már megbeszélést erről a, az anyagról, ahogy az elnök is mondta. A legtöbb kolléga azonban még nem ismerkedett meg ezzel részleteibe menően. Nos, előzetes megjegyzés, hadd mondjam el a következőket. Egy pár dolog nagyon fontos nekem ezzel a jelentéssel kapcsolatosan. Ez az anyag két egymásnak ellentmondó elmozdulást vázol fel Ugye intézményi szempontból láthatunk fejleményeket, létrejött az Európai Külügyi Szolgálat új szervezetként, van emberi jogi megbízott, és az cselekvésünk alapjaként ott van ugye a Lisszaboni szerződés is, valamint az emberi jogi stratégia. Tehát nagyon ambiciózus célokat határoztunk és határozunk meg. Másik oldalról azonban azt kell látnunk, hogy az Európai Unió is küzd a világszintű válsággal. És nem csak gazdasági turbulencia, gazdasági zavar származik ebből az egészből. Összességében az unió egyfajta gyengeségét érzem, látom, és ezt pár globális szereplő is hasonlóan látja, páran pozitívan, jó néhányan negatívan. Az afrikai országok és érzik ezt, azok, amelyek ugye a demokrácia felé mozdulnak el, ők is érzik az uniónak ezt a fajta gyengeségét, biztosítanunk kell, tennünk kell annak érdekében, hogy az uniót a jövőben is olyan erőteljesen hallják és hallgassák az unión kívül, ahogy erre már volt korábban példa. Nos, tehát ezt a két tendenciát látjuk, ezek egy kicsit mintha ellent mondanának egymásnak. Nagyon fontos, jelentős időket élünk, amikor is ugye szembe kerülünk ezekkel a tendenciákkal. Úgy gondolom, hogy mi az uniós szervek részei, és mi itt ugye az Európai Parlamentben is készítünk elő az Európai Külügyi Szolgálat részére ilyen dokumentumokat. Nos, oda kell tehát arra figyelnünk, hogy az emberi jogi stratégiánkat igenis figyelembe vegyék. Ebben a jelentésben most a legfontosabb megállapítások szerepelnek. Mindig is nagyon igyekszünk az alapelveinkről gondoskodni, még akkor is, hogyha ezek homályosak, bár persze jók. Jók ezek az alapelvek, de nem mindig könnyen követhetők, végrehajthatók, és így tovább ahogy láttuk az Etiópiáról szóló vitában is, néha egy kicsit talán provokatívabban kell fellépnünk. Most lehetőségünk van arra, hogy az emberi jogi stratégia keretein belül az intézményeket és a partnereket is felelősségre vonjuk, illetve felhívjuk a figyelmüket a feladatokra. A parlament egy eh, demokratikusan választott eh, legitim intézmény, és a tagállamok eh, bevonására is szükség van ebbe a stratégiában. Ez nem szabad, hogy csak szövegekre, papírra korlátozódjon, hanem igenis meg kell, hogy jelenjen a gyakorlatban. Biztosítani kell mindenképpen azt, hogy koherensen, konzisztensen járjunk el. Tehát kellő következetességre van szükség, mind tagállami, mind uniós szinten. El kell kerülnünk egy olyan helyzetet, hogy az Unió ne tudjon választ adni bizonyos ö, ö, nagy ö, kérdésekre, problémákra, amelyek megjelennek. Nincsenek kellően erőteljes eszközeink ahhoz, hogy ezt biztosítsuk. Az Unió bizonyos külső szereplők számára már nem tölti be azt a referencia szerepet, amit korábban betöltött. Ez ellen mindenképpen fel kell lépnünk, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ne, hogy ez a helyzet tényleg változzon, ne maradjon így. Nagyon lényeges tehát, hogy rendezzük dolgainkat, rendet tegyünk a házunk körül vonatkozik ez az intézmények közötti együttműködésre. Itt ugye az Emberi Jogi Albizottságban is szoros együttműködést folytatunk más szervekkel, más szakbizottságokkal. E, ezen anyag vonatkozásában is nagyon sok ilyen kapcsolatfelvételre került sor. Úgy gondolom, hogy minden egyes dosszi vonatkozásában igenis egyeztetni kell az egyes intézmények között, a parlamenttel, a tanácssal, a bizottsággal, a külügyi szolgálattal, és így tovább. Ezt én személy szerint nagyon fontosnak tartom, és ez szerepel is ebben a jelentésben. Aztán aggályosnak tartom, hogy elegendőek-e az eszközök a demokrácia elősegítéséhez. Gondolok itt különösen a streamliningra, ugye, ahogy mondjuk. Tehát, hogy a különböző megközelítések, a különböző gondolatok hogyan folynak össze. Hogyan egységesítjük a fellépésünket annak érdekében, hogy elérjük a kitűzött célokat, a várt eredményeket. Mindezek nagyon-nagyon fontos kérdések, nagyon fontos az emberi jogok további nyomon követése, ne csak kifelé, hanem igenis a parlamenten belül is. Mindig kell, hogy legyen, hogy egy elnök, egy alelnök itt a parlamenten belül, aki azért lenne felelős, vagy azért felelős, hogy itt is nézzük tényleg az emberi jogi helyzetet és annak tiszteletben tartását. Ezen túlmenően nagyon fontos, az, hogy hatásvizsgálatokat is készítsünk az emberi jogok védelme kapcsán, mind az unión belül, mint pedig más nemzetközi szervezetek keretein belül. Az ilyen hatásvizsgálatokat egységes, konstans kritériumok segítségével kell megvalósítanunk. Az jelentés egy sor ösztönzést, ajánlást tartalmaz, hivatkozunk az arab tavaszra, megemlítjük azt is, hogy az ezen események képviselőit, tehát az arab tavasz vezető személyiségeit is meghallgattuk. Itt például szólunk új kormányzati törekvésekről, új kormányalakításokra az egyes országokban, és javaslatot teszünk arra, hogy egy euró-arab ifjúsági tanácsot is össze kellene hívnunk emberi jogi témában. Nos, ezek olyan javaslatok, amelyek egyértelművé teszik, hogy igenis gondolatokra, jó ötletekre van szükség ahhoz, hogy át tudjuk ültetni a gyakorlatba a céljainkat. A szociális felelősségvállalás kérdése is nagyon fontos a cégek, vállalkozások részéről minden európai polgárnak biztosnak kell lennie abban, hogy az adó euróiból nem támogatunk olyan cégeket, akik esetlegesen megsértik az emberi jogokat, vagy hozzájárulnak ahhoz, hogy mm, mm, mások megsértsék az emberi jogokat. Nem szabad tehát bizonyos tagállamoknak segítséget nyújtani, és bizonyos államoknak segítséget nyújtani. Ilyen szabályok már vannak, ezt meg kell tenni cégek vonatkozásában is. Mindenképpen nagyon köszönöm az egyes frakciók támogatását, segítségét a jelentés elkészítéséhez. Köszönöm a társjelentéstevők munkáját is, segítségét is. A módosítók benyújtásának határideje meglehetősen rövid, egy hetük van erre, ezzel lassan a végére is érek, de természetesen nagyon köszönöm a titkárságnak a segítségét. Tavares, Köszönjük, Tavares úr. Először akkor az árnyék jelentéstevők kapnak szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek. Azt hiszem, hogy nagyon ambiciózus jelentés van előttünk. Néha az az érzésem, hogy még talán túlzottan is ambiciózus ez a jelentés, hiszen minden neurologikus pontjával foglalkozik az emberi jogi stratégiának. Az erős pontjai elsősorban az 20., 21. és 22. bekezdésekben foglalkozik az eredményezési rendszerekkel, aztán delegációkkal, emberi jogi kérdésekkel, és, és olyan ajánlásokat is megfogalmaz, amely a cselekvési tervben is benne van. Ez egy jó dolog. Szeretném hangsúlyozni, és ezzel kapcsolatban be is kell nyújtanom néhány módosítót, nyelvi szempontból túl nyers, és e, épp ezért a megfogalmazást a módosításaimmal szeretném lágyítani egy kicsit és a témánál szeretnék maradni ezekkel, hiszen ugyanazok a dolgok többször előfordulnak, és ezeket össze lehet foglalni azért, hogy ne e, ismételjük önmagunkat és például a 20 25-ös bekezdésben átfogalmazást javasolnék, hogy világosabb legyen, vagy a 26-os bekezdés, amely a jog alapú megközelítés, ezt is világosabbá kell tenni, akkor a 14-es bekezdésben az operatív működő végrehajtási mechanizmus, mechanizmus átfogalmazást igényel, mert sem az angol, sem a magyar változat nem világos. Fontos, hogy olyan megfogalmazást találjunk, amely valóban azt fejezi ki, amit ide szeretnénk belefoglalni és mint ahogy mondtam, épp ezért az én módosítóim azok lágyítják a megfogalmazást, és kerülik az ismétléseket. Köszönöm, és most akkor Obióz úr következik. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevők azzal kezdik, hogy jó ez a jelentéstervezet, és azért változtatásokat javasolnánk, de amikor azt mondom, hogy ez jó jelentéstervezet, akkor ezt komolyan gondolom. Hiszen a stratégia, a tartalom és az itt megfogalmazott gondolatok, azok mind jók. Hiszen egy paradoxonnal állunk szemben, és pedig, hogy az Európai Unió nem áll ki elég erősen az európai politika megfogalmazásában, megszervezésében. Amikor az emberi jogi téren alkalmazott új kezdetről beszélünk, akkor az az emberi jogi képviselő kinevezésével jelentős lépést tett előre. Tehát ezt az alkalmat meg kell ragadni, és ezt a lendületet folytatni kell. A szövegben azt találjuk, hogy agilisebben kell reagálnunk, ugyanakkor realistán kell a különböző kapacitásokat bevetni a különböző, a világban jelentkező helyzetet illetően. A másik gondolat, hogy az Európai Uniónak nagyobb felelősséget kell vállalni az Európai Unióban, és következetes kül- és belpolitikát kell folytatnunk. Azt hiszem, egy bizonyos fajta ütemtervet lehetne, úti tervet lehetne a cselekvéseinkkel kapcsolatban kialakítani. Elsősorban a különböző európai intézmények munkáját lehetne összehangolni, és ezt a munkát a tagállamokon keresztül is összehangolva kell végezni. És a mi bizottságunk munkáját is ennek megfelelően kell alakítani. Mint ahogy a jelentésben is áll, biztosítani kell a külpolitikai következetességet is, tehát a külső határokon kívül végzett munkát. Lehetség szerint a, minél objektíveknek kell lennünk az em, különböző emberi jogi helyzetek alakulását illetően, és a mi ezekre adott reakcióink területén. Az Európai Unióban gyakran beszélünk mutatókról, referenciaértékekről, tehát objektív módon kellene tekinteni a dolgok alakítását. Nyilvánvalóan ez egy nehéz kérdés, de ennek egy nagyon fontos kérdésnek kellene válnia utolsó gondolatom, a láthatóság. Az EU cselekvéseknek, akcióknak, az emberi jogokkal kapcsolatos akcióknak a láthatóságát növelni kell. Persze ez mindaztól függ, amit már itt említettem, de attól is függ, hogy hogyan határozzuk meg a célkétezéseinket a jövőben. Az európai közvélemény nyilvánvalóan a, az első célcsoport. Nekünk azt kell biztosítani, hogy a közvéleménnyel kapcsolatos kérdésekkel is foglalkozunk. Nyilvánvalóan ezek olyan kérdések, amelyekben egyetértünk, de vannak más kérdések, ahol megosztott a véleményünk az emberi jogokkal kapcsolatban. A nemek közötti egyenlőség a halálbüntetés eltörléséért folytatott harc lehetővé teszi, hogy koncentráljuk az erőfeszítéseinket azért, hogy hatékonyabbak legyünk. A realista célkitűzések, mint például a történelem korábbi időszakában a rabszolgaság elleni harc is egy realista cél volt, és ma még mindig vannak emberek, akik olyan körülmények között élnek, amit rabszolgaságnak nevezhetünk. Tehát ezeket mind figyelembe kell venni, hogy realisták ezek a dolgok, és például a halálbüntetéssel kapcsolatban, a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban tehetünk valamot, valamit, ahol realista módon fokozatos előrelépést láthatunk. Nyilvánvalóan ebből a nemek közötti egyenlőség az még realistább lehetőség. Köszönöm szépen, elnök. Nem látom, hogy kollégák szeretnének még hozzászólni. Nem tudom, hogy az IF részéről szeretne még hozzászólni. nem tudom most, engem eléggé aggaszt, hogy itt vannak különböző kollégák, akik a, különböző, a, más, a többi napi rendi ponttal kapcsolatban vannak itt, tehát nem tudom, hogy most hozzászóljak-e. Elnök, de igen, tegye meg. Gondosan jegyzeteltem, nem hiszem, hogy most sokat kellene szólnom és a tavárás jelentést gondosan tanulmányoztuk. És nyilvánvalóan a különböző prioritások legyen az a halálbüntetés megszüntetése, eltörlése, a különböző normáknak a jelentősége, a kül- és belpolitikai politikák összehangolása, azt hiszem, hogy mind jól tükröződnek a stratégiai kerettervezetben. Ahogy a főképviselő és a külön képviselő, különleges képviselő is az e- parlamenttel együttműködésben foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, ezt jelzi. Nos, tehát ennyit akartam mondani, és továbbra is együttműködünk majd. Taváres úr. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzászólásaikat, és várom a módosítóikat. Szeretném megköszönni Gálkingának, a kritikus megjegyzéseit és a dicséretét is. Nyilvánvalóan megpróbálunk javítani a jelentésen, és a különböző ö, nézeteket összeegyeztetni. A nyelvi változatokat illetően megpróbálhatunk tenni valamit, de hát a magyarral kapcsolatban nem igen tudok sokat tenni. Az EKS szel e, kapcsolatos e, nyelvezetet elég e, szigorúnak, keménynek tartották, különösen a bizottsággal és a parlamenttel való kapcsolatot illetően, például a 30-as bekezdésben. Az emberi jogi vitáról van szó, és pedig, hogy ezeken nem sokan vesznek részt, és én ezt valóban kritikusan taglaltam. Hiszen az emberi jogok fontosságát nem megfelelően tükrözi az Európai Parlament sem, tehát saját magunkkal kapcsolatban is kritikus hangot ütök meg. A Gál Kinga javaslatait figyelembe veszem és végezetül csak köszönetet szeretnék mondani neki. Obióz úr, köszönöm szépen a javaslatait, a nemi közötti egyenlőség és a halálbüntetés eltörlése valóban kiemeltebben is szerepelhetne a szövegben. Általánosságban azt mondanám, hogy az Európai Unió gyakran szenved attól, hogy nem tud egyformán szólni az emberi jogokkal kapcsolatban, tehát egyformán egyforma véleményt megfogalmazni. Hát egyre javul azért a helyzet, most már megvan a fő képviselő, és beszél azokról a jogokról, amelyek a különböző nemzetközi egyezményekben benne vannak, tehát ő most a mi szószólunk, aki az egyező véleményünket fejezi ki. De aztán a stratégiát illetően az Európai Uniónak eléggé nehéz feladata van, és nem tudjuk még, hogy hogyan is oldjuk meg. Nem akarjuk a tagállamokra és az intézményekre rákényszeríteni, hogy mindannyian ugyanazt mondják, hanem a különböző tagállami érdekeltségeket figyelembe véve, és a történelmi okokat is figyelembe véve, például a menekültekkel kapcsolatban. Nyilvánvalóan a világnak bizonyos régióban bizonyos tagállamok az érdekeltek, máshol meg a többiek. Tehát mindezeket a különbségeket ki lehet használni, amikor az emberi jogokról beszélünk. Senki sem lehet azon a véleményen, hogy hogy a stratégiai vélemény után eh, alapján gyorsan lehet előre lépni, de azért ez mindenkinek az akaratától függ. És az Európai Parlament az Európai Uniónak egy eh, politikai intézménye, és ezért ezt a politikai eh, véleményt össze kell fogni. A jelnök az módosítóknak a benyújtásának határideje Ehm, szeptember 21-e 19, aztán az AFED-ben október 18-án fogjuk bevenni, aztán november 5-én beszélünk róla, november 6-án szavazunk róla, és aztán a plenárisra kerül novemberben. Az utolsó napirendi pont, a kérdések ideje, az első, és Anna Gomes fogja Eh, az ezzel kapcsolatban, kapcsolatos eh, választ eh, megkapni. Az első kérdés Pino Arlacsié, a második, az enyém a, a második, és az, a Nicole Kiel Nielsen a harmadik. Ez a nyugati szaharai régióval foglalkozunk Eh, tehát nem akarom a kérdéseket újra említeni, hanem eh, válaszokat adni. Eh, talán elkezdjük angolul, és végül angolul. Tehát az EKS, az EAS részéről Fish úr. Köszönöm az első kérdéssel. Köszönöm az első kérdéssel kapcsolatban. Azt kell, hogy mondjam, hogy az EU és a külszolgálat támogatja a Ban Ki-moon ENSZ főtitkár erőfeszítéseit annak érdekében, hogy egy igazságos és kölcsönösen elfogadható, tartós politikai megállapodást találjunk, amely magában foglalja a nyugat-szaharai nép önrendelkezését is, mindezt úgy, hogy megfeleljen a hatályos, illetve a tárgyban hozott ENSZ állásfoglalásoknak, biztonsági tanácsi állásfoglalásoknak a például az április, 2012 áprilisi 2044-es állásfoglalás, illetve határozatra való tekintettel, amely kiterjesztette az ottani enszerők aktivitását 2013-ig. A nyugat-szaharai emberi jogi helyzet javítására és a különböző nemzetközi szereplőkkel való együttműködésre szólítja fel a feleket, a, az emberi jogokat betartva, külön tekintettel a nemzetközi jog követelményeire. Az állásfoglalás szintén eh, üdvözli az emberi jogi eh, tanács eh, Daka és nayuni irodájának megnyitását, illetve a marokkói lépéseket, amelyek arra irányulnak, hogy biztosítson az ENSZ emberi jogi tanácsának teljes hozzáférést a az EU-Marokkó politikai párbeszéd fontos eleme a nyugat-szaharai kérdés, és ezt a társulási megállapodás alapján létrehozott közös testületekben is felvetjük. Beszéltünk a 23 fogolyról, a már ami a konkrét konkrét ügyeket illeti, ezeket az embereket rabatban tartják fogva. Miután 2010. november 8-án lerombolták a tiltakozóknak a sátor táborát. Eh, Anna Gomes megfelel a válasz? A kérdésem az, hogy mit szeretnének látni Marokkótól, milyen intézkedéseket, lépéseket, illetve, hogy van-e valamilyen megjegyzése Kerry Kennedy jelentéssel kapcsolatban van-e valami meglátása? Nos, azt gondolom, hogy az Európai Biztonsági, az ENSZ Biztonsági Tanács vezeti ezt a folyamatot. Ez, ez a folyamat kell, hogy elvezessen a probléma megoldásához. Ugye ez már egy 40 éve napirenden levő probléma. Olvastam a Kennedy jelentést. Személy szerint örülök annak, hogy az al nem sikerült őt elfognia vagy kilőnie, ami a tervek között szerepelt, amikor meglátogatta ezeket a táborokat. A végleges jelentést még nem láttuk, nem adták ki. Előzetes megjegyzéseim lennének. Én engem rám különösen nagy benyomást tett az a mondat, hogy miközben az alapvető életfeltételek biztosítva vannak a Pinduf környéki menekültáborokban, Négy, évtized, négy évtized után ezek a standardok már nem elégségesek, és nyilvánvalóan negatívan befolyásolják több mint százezer ember élet kilátásait. Én most nem állásfoglalást teszek itt, hanem azt mondom, hogy ennek a konfliktusnak a megoldása az kell, hogy legyen, olyan kell, hogy legyen, hogy azok a menekültek, akik már négy évtizede ebben a táborban élnek, és ott élik le az egész életüket, feladva a karrier lehetőségeiket. Nos, ezeknek az embereknek a szenvedéseire oda kell figyelni, és figyelembe kell ezt venni, és itt most nem állás, én most itt nem foglalok állást ebben az ügyben az ENSZ-nek, a Marokkónak és a Poliszáriónak figyelembe kell venniük azt, hogy ezek az emberek, amennyiben nincs megoldás, akkor, és a történelem tudja, hogy miről beszélünk, elég nyitottak lehetnek, hát sok mindenre, elég sokat szenvedtek már. Köszönöm, most pedig a második kérdés következik, amelyet én nyújtottam be egy bahreini bírósági ügyjel kapcsolatban, és kérem, hogy gyorsan idézze fel a kérdést, és aztán válaszoljon. Köszönöm, elnök asszony. Akkor én most, ugye azt mondta, hogy olvassam el a kérdést, vagy olvassam fel, vagy ismertessem. Alapvetően arról van szó, hogy a feleviteli bíróság, büntetőbíróság Bahreinben 13 ellenzéki aktivistát szeptember 4-én elítélt, nem megváltoztatva a korábbi börtönbüntetésüket, amely 5 évtől életfogytiglanig terjed, olyan vádak fogalmazódtak meg, mint a kormányellenes összeesküvés. Az önkérdése az az, hogy a külügyi szolgálat figyelemmel kísérte ezt az ügyet, illetve mit tehet a külügyi szolgálat a bahreini emberi jogi aktivisták érdekében. Először is köszönöm, hogy feltette ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy ez fontos, hogy ez elhangozzon ez a kérdés. Ashton asszony és munkatársai a külügyi szolgálaton belül közeli figyelemmel, vagy nagy figyelemmel kísérik ezt az ügyet. Itt nem csak a bahreini eh, polgárokról van szó, melyet ez a speciális biztonsági bíróság ítélt el, akiket ez a bírós, biztonsági bíróság ítélt el. Eh, van egy Dán Bahreini Abdul Hadi al és egy svéd Bahreini eh, polgár, Mohamed Al-Maktag, esetleg rosszul ejthettem a nevüket, azért elnézést kérek, tehát ők is érintettek. Az EU képviselői részt vettek a Bahreini Bíróság összesülésén, amikor erre egyáltalán lehetőséget kaptak. És legutóbb egyébként szeptember 5-én tettünk nyilatkozatot, Eston asszony egyébként is ezen kívül is többször felvetette az ügyet a Bahreini tárgyaló partnereknél, és hadd mondjam el, elnök asszony, hogy a közelkeleti ügyekért felelős ügyvezető igazgatónk ott járt, és al Habadja urat meglátogatta a börtönben. A bahreini kormány és a bahreini ellenzék tudatában vannak az EU aggodalmainak, mert minden csatornán keresztül felhívtuk a figyelmüket ezekre a fenntartásokra és aggályokra. Minden különböző csatornát felhasználtunk, a személyes találkozókat itt Brüsszelben és Brachreinben, minden szinten. Emellett a riádi kollégák, akik akreditálva vannak Manamába, átjárnak Bahreinbe, amilyen gyors, gyakran csak lehet, és találkoznak a bahreini hatóságokkal, ellenzékkel, civil társadalommal, és a manamai EU képviselőkkel, illetve EU képviseletek diplomatáival, mert van az EU tagállamoknak ott képviselete, és minden egyes alkalommal felvetik a bahreini hatóságoknál az összes emberi jogi jogsértést, amely tudomásukra jutott, mert ez integráns része kell, hogy legyen azoknak az ajánlásoknak és azok végrehajtásának, amelyet a Bakreini Független Hatóság, eh, Vizsgálóbizottság eh, tavaly eh, évvégén hozott, a király felkérésére működött ez a vizsgálóbizottság, és reméljük, hogy tényleg megvalósítják ezeket az ajánlásokat. Ez ugyanis az, az előfeltétele a nemzeti kiegyezésnek. Bahrain to engage in this process constructively